Dear colleagues, kedves kollégák, kérem Önöket, foglalják el a helyeiket, meg is kezdjük az ülésünket azzal, hogy elfogadjuk a napi rendet. Ez módosult egyébként, figyelembe véve a legutóbbi fejleményeket a görög válság miatt. Úgy véltük, hogy szerencsésebb lenne egy szakbizottsági szintű eszmecsere Görögországgal kapcsolatban, illetőleg javasoltuk, hogy a holnapi napi rendet megváltoztatjuk, hogy egy kis részt hagyjunk a vitának a görög válságról, a legutóbbi fejleményekről, az euró csúcs fejleményeiről is beszélhetünk, és egyéb találkozókról. Abból indulok ki, hogy elfogadjuk a napi rendet ebben a formában. Köszönöm szépen. Most pedig üdvözlöm a luxemburgi pénzügyminisztert, Pierre Graménye urat. Elfogadta meghívásunkat, hogy bemutassa a luxemburgi elnökség prioritásait az ECON területén. Önök is tudják, hogy egy sor téma kerül a háromoldalú párbeszéd napirendjére a luxemburgi elnökség alatt. Ezek közül egy jó néhány igencsak fontos, szerintem hasznos megkezdeni a vitát PR-rel, de természetesen egyéb témákat is felvetünk, Tegnap az ECOFIN elfogadta a tanács specifikus ajánlásait, vitát folytatott az alelnök jelentéséről, és természetesen megvitatásra került a görög válság is. Úgy gondolom, hogy ezekre a témákra is kitérhetünk a mai eszmecserén. Ezzel azonnal át is adom a szót Graminja elnök úrnak, parancsoljon öné a szó, utána pedig a szokásos kérdésfelelet következik. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt eh, képviselők, nagy öröm számomra, hogy szólhatok önökhez a mai napon, hogy bemutassam a luxemburgi elnökség prioritásait az elkötelezett munkájuk fontos szerepet játszik majd abban, hogy segítsenek elérni a céljainkat. Nagy örömmel várom, hogy együttműködhetek önökkel általában Európa érdekében, és hát konkrétabban szólva az európai gazdaság érdekében. Amit mi szeretnénk elérni, az a munkahelyteremtő, fenntartható gazdasági talpraállás öt kihívással szembesülünk ebben az összefüggésben, az öt feladat nem csökken azáltal, nem lesz kevésbé fontos azáltal, hogy egy kicsivel több, nagyobb növekedéssel szembesülünk idén Európában a becsült adatokat, a prognózisokat feljebb vitték, de hát tudjuk, hogy a legtöbb európai országban a stagnáció szakaszából érkezünk, és természetesen egy idővel átmeneti faktorok is vannak, a kvantitatív easing, a mennyiségi könnyítés, az olajárak, aztán a bankunióval elvégeztük a feladatainkat, és hát az elmúlt néhány évben ez segített előkészíteni a növekedést. Ennek ellenére öt kihívásunk van, röviden el is mondanám, melyek ezek. Túl sok ember nem talál munkát, az első. A második pont, túl sok vállalat nem képes kielégítő finanszírozást vonzani, és nem tud elegendő beruházást vonzani, hogy versenyképes legyen. A harmadik hiányosság az, hogy még mindig hiányoznak bizonyos dolgok a gazdaság és monetáris unióból. A negyedik pont az adózás területén fontos feladatokat kell megoldani, és az ötödik a klímaváltozással kapcsolatos témák. Majd visszatérek ezekre a pontokra. Az adózással kezdeni ezt terveztem, mert ez az kulcsfontosságú prioritást élvez az elnökségünk alatt, de talán a világosabb kedvet mégiscsak a gazdasági kormányzásért, irányításért, irányítással érdemesebb foglalkozni. Azt gondolom, hogy mindenki tudja, az európai szemeszter a tegnapi ECOFIN tanácson ért véget, és az összes ország megkapta az ajánlásait, ezek a három szokásos pillérből indulnak ki a növekedési stratégiánk területén. Az egyik az, hogy legyen egy pénzügyi stabilitás és költségvetési prudencia. A második pont a termelő beruházások, a produktív beruházások témája. Tudjuk, hogy az új bizottság életbelépése óta itt történtek fontos lépések, a harmadik pont pedig a globális versenyképességet erősíteni kell a strukturális reformoknak köszönhetően, vagy ezek alapján. Az egyik gyenge pontja az európai szemeszternek a végrehajtás hiánya az implementáció hiánya. Tudom, hogy önöket is igencsak foglalkoztatja ez a kérdés, és biztosítani kell, hogy a végrehajtási oldal jobb legyen, hogy a kollektív növekedési potenciánkat teljesen kiaknázzuk. Darius Rozati úr készített egy jelentést a jog végrehajtásával kapcsolatban, és ez egy fontos téma, az ECOFIN szorosan figyelemmel kíséri ezt a témát az éves növekedési vizsgálat keretében, és jelentést készít majd arról, hogy, arról, hogy mi történt a mi elmúlt hat hónap, vagy a mi hat hónapunk alatt, ami következik. Most pedig nézzük meg a rugalmasság témáját a stabilitási és növekedési paktumban. Itt sok mindent megvitattak, elmondtak már erről az elmúlt időszak alatt. Folytatni kívánjuk a munkát az elnökségünk alatt, és szoros figyelemmel kísérjük ezt a témát. Egy munkacsoportunk vizsgálja ezt, és már van is egy tervünk arra, hogy milyen sűrűn ülésezik majd ez a munkacsoport. Szeretném még azt is elmondani, hogy alaposan megvizsgáljuk azt a jelentést, amit az önök szakbizottsága készített a kormányzás, az irányítási keretről, a kettes és a hatos csomag kapcsán. Itt a számos kérdést felvetnek, amivel egyébként a tanács is foglalkozik. Aztán a következő pont az a beruházások témája. Örülök eh, annak, hogy a lett elnökség, mint számos más területen kiváló munkát végzett, hogy biztosítani lehessen, hogy néhány hónapon belül egyet tudunk érteni eh, egy jogi és egy pénzügyi keretben. Ezt Juncker tervnek szokták nevezni, az FC, a stratégiai beruházási alap, és az önök feladata lesz az év második felében, hogy gyorsan elfogadjuk a delegált jogszabályokat ezen a területen. És mindenki belátja, elismeri, hogy a Juncker terv egy multiplikátor hatás alapon működik, oly módon, hogy vonza a magántőkét is azon garanciák alapján, vagy azoknak köszönhetően, amelyeket a bizottság kilátásba helyez. Most pedig a második nagy pontra térnék rá, ez a gazdasági irányítás témája, mindenek előtt az öt elnök jelentése, aminek a célja, hogy az elmúlt elmélyítsék most itt csak röviden felvetem erre a témára egyébként a az összefoglalómban majd visszatérek, és röviden beszélni fogok arról is, hogy mi történt a görög válságban az elmúlt néhány napban. Tehát a, ezek a dolgok szorosan összefüggenek a stabilitási és növekedési csomaggal is. A harmadik téma, amit felvetnék, ez a pénzügyi szolgáltatások ügye. Úgy döntöttünk, hogy mm, a tőkepiaci unió eredménye egy fő célja a tevékenységünknek a következő fél évben Rigában az informális Akofinon már előálltunk ezzel a témával, és örülök, hogy elmondhatom, hogy mindenki látja, mennyire fontos ez a téma, hogyha Látjuk, hogy ez egy meglehetősen széles terület, de azért azt tudni kell, hogy bizonyos közép és hosszú távú célokat mégiscsak ki kell jelölni, koncentrálni kell arra is, hogy a gyorsan elérhető eredményeket realizáljuk ezen a területen ami azt jelenti, hogy szorosan együtt működünk az Európai Bizottsággal. Két irányelvet terjesztenek majd elő ősszel ezen a területen. Az egy, az úgynevezett prospektus irányelv, itt a cél az, hogy a pénzügyi piacokhoz való hozzáférést egyszerűsítsük kis és középvállalatok számára. Úgy gondolom egyébként, hogy ez abszolút logikus, hogyha nagyobb növekedést és több beruházást akarunk Európában. A második irányelv, amiről itt beszélünk, szintén összekerül az asztalra. Az értékpapírisítás témája itt az alapgondolat az, hogy nyilvánvalóan egy gyors, átlátható, minőségi értékpaporisításra van szükség, mert erre, ehhez, ehhez ragaszkodnunk kell. A, az unió mögött, a bankunió mögött, az, a, azt is meg kell nézni, hogy Európai Parlamentként önök miben tudnak együttműködni a tanácssal, ne felejtsük el a, rend, a benchmark rendeletet, amely úgy gondolom éppen a mai napon van egy háromoldalú párbeszéd, aztán azt biztosításokkal foglalkozó irányelv, itt is voltak ülések, és éppen az elmúlt órákban sikerült itt haladást elérni, ez a koreper elé kerülhet, mert lezárjuk még hónap vége előtt. Aztán utoljára, de nem utolsó sorban, ha a függőben lévő jogalkotásról beszélünk, a bank strukturális reform, de hát azért az egy meglehetősen bonyolult terület, ez nem néhány hét alatt oldható meg Mm, örültünk annak, és el kell, hogy mondjam, a lett elnökség itt elért olyan dolgokat, amelyek nagyon nehéznek tűntek, hogy konszenzus alakuljon ki a legutolsó e-, ECOFIN-en, a tanácsban a legutóbbi ECOFIN-en. Egy egységes álláspont alakult ki a bankstrukturális reformmal kapcsolatban. Nem volt egyszerű ez, de mindenképpen jó hír, mert haladni tudunk megkezdődhet a három oldalú párbeszéd önökkel, amint önök tényleg egy közös álláspontot tudnak kialakítani. A negyedik pont az adózási politika, az adópolitika. Ez a mi elnökségünk alatt az első az egyenlők között a témák sorában, hogy látjuk, hogy költségvetési megszorítások vannak számos országban. Itt a tisztességes, a fair adózás, az adóverseny nagyon fontos a prioritások között. Ezen a területen egyébként a adócsalásai elleni fellépést szeretném hangsúlyozni. Ami az átláthatóságot illeti, itt van a legnagyobb kihívás, és a legnagyobb célunk is éppen ezért egyben. Arról van szó, hogy szeretnénk befejezni, vagy végéhez közelíteni politikai szinten, adózási szinten az az automatikus adatcserét az ítéletekkel kapcsolatban, a döntésekkel kapcsolatban. Nem tudom, ez nem olyan egyszerű. Egy sor ülésünk lesz ebben a témában az elnökségünk alatt, és úgy gondolom, hogy különböző megközelítések vannak, különböző ötletekkel álltak elő a tagállamok. A téma tehát nagyon bonyolult, de elnökségként mi mindenképpen haladni akarunk, és szeretnénk elérni a célunkat, hogy év vége a szemeszter előtt ezt sikerüljön finalizálni. Az adózás területén óriási munka, ami már megkezdődött az OECD szintjén, aminek a BEPS rövidítést ismerik, a, a arról van szó, hogy, hogy profit harmonizálásnak hívják ezt szépen mondva, mindenek előtt júliusban úgy gondolom sikerül majd tovább haladni, a 15. munkacsoport ajánlásai szeptemberben, októberben elkészülnek. Azt gondolom, hogy pozitív eredménye a munkának, hogy az OECD az összes fejlett országot magában foglalja, és itt, hogyha haladunk, az az Európai Uniónak is nagyon jó meg kell érteni, hogy ennek a jognak az egyes részeit hogyan ültetjük át EU irányelvbe vagy más jogba. Az OECD dinamikája aláhúzza azt a tényt is, hogy az egész vita a nemzetközi adózás területén fontos dolog. Itt az egyenlő esélyeket viszont nem, nem szabad szem előtt téveszteni. Már gyakran elmondtam például az automatikus információcsere az ítéletekkel kapcsolatban, a döntésekkel kapcsolatban. Itt eh, Európa meghaladja már az OECD döntéseit majd, tehát mi elsők leszünk hogyha elfogadunk egyfajta szabályozást ezen a területen, akkor biztosítani kell biztos, hogy mások csatlakoznak hozzánk, mert így alakul ki az esélyegyenlőség, amiről beszéltem. Az Európai Bizottság egy tervet is készített a következő évekre az adóügyekben. A fő cél, a fő szabály az lenne, hogy a vállalat ott adózzon, ahol a tényleges tevékenységét folytatja, ahol a többletérték keletkezik ez egy érdekes koncepció, mindenki egyetért vele, de nem olyan egy, egyszerű ezt átültetni a gyakorlatban, sok munkát igényel. Az Európai Bizottságnak van egy megközelítése, méghozzá oly módon, hogy új gondolatokat tett közé a konszolidált vállalati adóalapirányelvre vonatkozóan. 2011 óta ez a fiókban volt, mert számos problémát okozott és az Európai Bizottság ezt fel akarja éleszteni, ezt az irányelvet némileg megváltoztatja a filozófiát, a konszolidáció aspektusát egy kicsit elhalasztják. Ugye az eredeti megközelítés az volt, hogy opcionális lenne az adóalap. Itt egy olyan rendszer lesz majd, amely kötelezővé teszi ezt. Azt gondolom, hogy egy sor vita lesz ezzel kapcsolatban is aztán a kamatfizetés, a jogdíjak témája is felvetődhet. A lett elnökség kezdett ezzel foglalkozni. Azt hiszem, hogy érdekes lesz a vita erről, a minimális effektív adózás, és ez a minimális effektív adóztatás témája nálunk is fontos szerepet játszik a következő hat hónap alatt. A menetrendet egyébként már elfogadt megvitatták a magas szintű munkacsoport területén júliusban. Az adózáshoz még két dolgot szeretnék elmondani, az adóztatás, az adóügyek mindig az európai egységes piac kontextusában vizsgálandók, ez egy fontos dolog, azt gondolom. Sokan gondolják, hogy az evidencia, ha ismételjük, de időnként hajlamosak mégiscsak számosan ezt elfelejteni. Az áfa esetében az áfa csalás megelőzése fontos dolog, és tranzakciós adó, itt bizonyos vállalatcsoportokat egyes országokban kijelöltek, és azt gondolom, hogy rendszeres hiszen ez a csoport eljön az ECOFIN tanácsra, hogy beszámoljanak, és szeretnénk a csoportot bátorítani a munkájában, mert hogyha bárhogy is döntenek, ezt hát megkoloszani másokkal, transzparenciára van szükség, átláthatóságra, mert ennek extraterritoriális hatása is az országon túlmutatóan, ezért fontos tudni, hogy mi történik ebben a munkacsoportban. Az ötödik és egyben utolsó pillér, cselekvési pillér, a COP21 és a klímaváltozás ügye. Ugye tudjuk, Párizsban lesz évvégén ez a fontos konferencia, óriási munkát végeznek itt a Környezetvédelmi Tanácsban is, rengeteg előkészületet igényelezés. a kérdés, hogy az ECOFIN hogyan tudjuk bevonni, a szeptemberi informális ECOFIN napirendjére tűzzük ezt, szeptember elején lesz ez Luxemburgban, és arról van szó, hogy a következő ECOFIN-okon is megtárgyaljuk a témát, hogy biztosítsuk, hogy legyen egy EU pozíció ebben az ügyben. Hogyan tudjuk finanszírozni a 100 milliárd dollárt, amit a tervek szerint a klímaváltozás elleni fellépésre fordítanánk 2020-ig. Ez egy hatalmas kihívás nyilvánvalóan. Hölgyem és uraim, 12. alkalommal Luxemburg az elnöke az EU-nak, hát mi nyilvánvalóan alapítottak vagyunk, komoly tapasztalatot is szereztünk, de nem azért jöttünk, hogy a múltba tekintsünk, hanem a jövőbe. Luxemburgiként és természetesen a kormányt is képviselem, mi nagyon optimisták vagyunk a jövőt illetően, Európa jövőjét illetően. Európa mindig is ugrásokkal fejlődött, a válságok után óriási fejlődés következett be. Azt hiszem az elmúlt napokban azt látjuk, hogy egy újabb példája van ennek, megmondom őszintén, eh, hát nem volt ez könnyű, és eh, nem így terveztük előre, nyilvánvaló, mert ez nem lenne igaz. De azért azt mindenki láthatja, hogy van szolidaritás Európában, létezik az európai szolidaritás, a szolidaritás felelősséggel járhat csak együtt, nem lehet szétválasztani a kettőt. E, igenis, egy kompromisszumot ki tudtunk alakítani a görög válság kapcsán, egy perspektívát is kínáltunk, egy harmadik e, támogatási csomag vagy segélycsomag keretében Görögország számára az Eurocsoport mm, az elmúlt hetekben minden második, harmadik napon ülésezett itt talán egész hónap, egész júliusra bérelni kellett volna itt egy lakást, vagy hasonlót a helyet, hogy utazok ide-oda de az EU annak ellenére eredményt is elért, mely technikai vitákra is mindig sor kerül. Nyilvánvalóan, amikor ilyen pénzügyi támogatási programot alkotunk, ez egy technikai munka is, és a kormányfők, államfők számára sikerült jól előkészíteni az ülésüket, mert sikerült kompromisszumot találni. Miután ezt most elmondtam, hol is mi járunk ma éppen, hol tartunk valójában az Európai Parlamenttől azt várjuk, hogy az egész csomagot elfogadja, és abban bízunk, hogy ezt sikerül átültetni a gyakorlatba vannak persze az euróövezetben más parlamentek is, akiknek zöld jelzést kell adniuk, de mindenek előtt a görög parlamentről van szó, most amire gondolok, nekik kell ezt átengedni ezt a csomagot, és nyilvánvalóan van egy soró eljárási nehézség a következő hetekben is, de e, a görög kormánynak a 16. cikk értelmében az ISM-et be kell vonnia, és akkor a következő néhány héten belül az egészet le tudjuk zárni. Ez lenne a menetrend. Ezzel párhuzamosan a napi rendre került, nem volt ez véletlen és jó dolog volt, a gazdasági és pénzügyi unió mélyítéséről tárgyaltunk az öt elnök jelentése alapján, amit nagyon jól fogadott az Európai Tanács június végén. A vita, amit itt folytattunk, ez az Euróvezetben is folytatva volt, és hát az Ecofinben kedden, azt gondolom, hogy jól időzített vita volt ez két okból. Egyrészt itt a görög válság, az öt elnök jelentés nem azért született, mert görög válság volt, hanem azért, mert hiányoznak bizonyos eszközök az EMU-ban, továbbra is jobban ki kell tartanunk, hogyha egyes lépéseket meg akarunk tenni, ezért kell lefolytatni ezt a vitát. Ha az EMU-ról folytatunk vitát, öt apró pontot említenék. Az első pont nyilvánvaló az EMU elmélyítésének célja az, hogy az e, e, EU-nak és az euróvezetnek nagyobb hitelességet kölcsönözzünk. Hogyha a hitelességről beszélünk, itt az első, amit meg kell tenni, hogy végrehajtsuk azt, amiben már megállapodtunk egyszer. Sajnos, és ez most az összes országhoz szól ez a felhívás, egyelőre nem ültettük át azokat a dolgokat, amikben megállapodtunk, BRD irányelv és mások is, különböző megállapodások, az betét garancia rendszer, stb. ezeket el, fel lehetne sorolni, azt gondolom, hogy évvégéig ezeket át kell ültetni. Fontos tehát az, hogy elvi szinten is végrehajtsuk, amiben megállapodtunk. A második pont, már említettem ezt egyébként, az euróövezet és az EMU a szolidaritás és a felelősségvállalás egy térsége. A harmadik pont a jelentés két nagy területet ölel fel, mit lehet tenni rövid távon és közép és hosszú távon. Rövid távon, itt most két-három évről beszélünk, lépéseket tehetünk úgy, hogy nem változtatjuk meg a szerződést. Azt gondolom, ez egy fontos üzenet mert meg tudjuk tenni, itt vannak témák, amelyeket le kell folytatni, de szerződés módosítás nélkül is tudunk lépéseket tenni. Aztán közép és hosszú távon itt nem csak arról van szó, hogy hosszú távú egy dolog, akkor nem kell kezdeni azonnal dolgozni rajta, erről szó sincs. És ezekben egyébként jelentős konszenzus van. A harmadik pont, amit itt felvetnék, az egyik terület, ahol lépni kell, az a bankunió. Itt, eh, itt meg, eh, meg, meg kell, biztosítani kell a finanszírozást, a betét, oldal, betét garancia oldalon is szükség van arra, hogy haladjunk, rövid távon adott esetben egy viszontbiztosítási rendszert a végén pedig egy teljes európai rendszerre van szükség, ez a hosszú távú cél. A lényeg az, hogy egyelőre a nemzeti struktúrákat kell stabilizálni. Aztán fontos a negyedik pont, mit tudunk tenni az EMU elmélyítés területén. Itt konkrét embereknek konkrét lépéseket kell tenniük. Ez egy első fontos dolog. Ki kell alakítanunk egy nyelvezetet, egy kommunikációt, az ECOFIN szintjén, az Euró csoport szintjén, de itt a parlamentben is, hogy hogyan tudjuk elmagyarázni az embereknek, mert mi gyakran absztrakt dolgokat mondunk az EMU elmélyítése itt nem technikai részletekről van szó, bürokráciákról van szó, munkahelyteremtésről beszélünk és beruházásokról. Ezt meg kell értetni, a fenntartható növekedés érdekében dolgozunk, és ezt el kell juttatni az emberekhez. Hogyha több támogatást akarunk, kétségek is vannak. A görög válság számos embernél kételyeket hívott elő, és számosan vannak, akik az európai gondolatot egyébként üdvözlik, de most egy kicsit kételkednek. Az utolsó pont, többször is szóba került az eurócsoportban, a szociális dimenzió itt Európában. Ezzel szeretném lezárni a bevezetőmet. A szociális dolog, e, e, az emberekhez vezet vissza, van egy monetáris unió, ez egy dolog, de azt akarjuk, hogy jobban éljenek az emberek, és garantálni szeretnénk a szociális biztonsági hálót. Ez az egyik specialitása erőssége ennek a kontinensnek. Luxemburg az egész elnökséget a szociális 3A jelszava alá akarja csoportosítani. Nagyon szépen köszönjük az ECOFIN elnökének az előadást, illetve a bemutatkozást. Nagyra értékeljük a luxemburgi soros elnökség nagyra törő programját, a parlament szakbizottsága pedig szeretne teljes mértékben aktívan részt venni a munkában, hogy közösen elérjük ezeket a célokat, beleértve a irányításról szóló vitát is. A kérdések és feleletek következnek. Grámenye elnök úrnak 4.30-kor el kell mennie, ezért most a kérdés feleletre nem négy perc jut, hanem kevesebb idő. Kérném a kollégákat, hogy röviden kérdezzenek, hogy meg tudjuk hallgatni majd a válaszokat, és köszönöm előre is. Burkált Pálc az első. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen Gremenje úrnak is ezt a nagyon jó előadást. Nagyon örülök annak, hogy az adózás kérdését a munkaprogram középpontjába kívánja helyezni a luxemburgi soros elnökség. Ezt helyén valónak tartom. Tulajdonképpen az összes lényeges témára kitért az adópolitikával kapcsolatosan, de mivel az ECON mellett van egy adórendszerrel foglalkozó különbizottságunk is, azt szeretném megkérdezni öntől, hogy ön szerint az Európai Unió és a Luxemburgi Soros Elnökség a következő hónapokban milyen realisztikus célokat tűzhet ki maga elé, azért, hogy az adó elkerülés és adócsalás területén a nemzetközi szintéren is előrelépés történjen, ez az első kérdésem. A második kérdés, az imént beszélt a bankunió kiteljesítéséről és a DGS témájáról. Elmondtam, hogy szeretne rövid távon is eredményeket elérni mégpedig a DGSM belüli biztosítási rendszer révén. van a soros elnökségnek már komoly terve arra vonatkozólag, hogy hogyan kíván eljárni, és hogyan kívánják a tagállamokat meggyőzni erről? Mert úgy gondolom, hogy egy sor tagállamnál igen kemény ellenállás várható egy ilyen rendszer bevezetésével kapcsolatban. Köszönöm. Köszönjük szépen Burkhardt Balc úrnak Burkhártnak, azaz Bálc úrnak. Ami az adórendszerrel kapcsolatos kérdést illeti, nem vagyok biztos benne, hogy értettem a lényegét, de egyértelmű, hogy az elkövetkezendő hat hónapban mindenképpen át kell tekinteni, hogy az OECD BEPS kezdeményezése mit is jelent majd. Az ütemezéssel is foglalkoznunk kell, és meg kell vizsgálnunk majd azt is, hogy a 15 munkacsoport különböző javaslatait hogyan lehet EU-s jogalkotásba, az EU-s jogalkotásban megvalósítani, végrehajtani. A második kérdés, hogy az OECD vajon milyen gyorsan fog haladni ezzel a munkával. a luxemburgi parlamenti képviselők mindig azt mondják nekem, hogy Európának oda kell figyelnie arra, hogy ne járjon nagyon a többiek előtt, mert ez nem jó a versenyképességünk szempontjából. Hát most én is ezt mondom. Vannak nagyon nagy szomszédaink, nem nevezném meg őket, de nagyon fontos, hogy monitorozzuk a fejleményeket ezen a téren. A következő a DGS, kérdése. Vannak olyan országok, amelyek szeretnék elmélyíteni a gazdaság és monetáris uniót, és vannak olyanok, amelyek kevésbé. És van itt egyfajta paradoxon. Azok az országok, akik nagyon gyorsan szeretnének előhaladni, előre haladni, az ő számukra nagyon nehéz az, hogy vannak olyan országok, amelyek visszahúzzák ezt a projektet, de Luxemburg nem problémákat szeretne létrehozni, mi hidakat akarunk építeni. Van egy erre vonatkozó kiváló javaslat, együtt kívánunk működni az Európai Bizottsággal ebben a kérdésben, és meg fogjuk vizsgálni, hogy ez a biztosítási rendszer mennyiben végrehajtható. Párvás Perez. Köszönöm szépen. Minden jót és kitartást kívánok az ECOFIN elnökléséhez. A parlament is elfogadta, illetve az öt elnök is elfogadta a gazdasági kormányzásról szóló jelentést. Igazából arról van szó, hogy ezek a sürgősségi kérdések folyamatosan újra és újra visszatérnek ide. Azt szeretném megkérdezni, hogy akár a tanács szintjén, akár az ECOFIN szintjén milyen politikai akaratot lát azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági kormányzás valóban azon dokumentum alapján valósul meg, ami itt van most az asztalon. És az önvéleménye szerint az öt elnök jelentése feltesz minden olyan kérdést, amit fel kellene tenni, mert szerintem legalább három kérdés kimaradt. Három olyan kérdés van, ami valóban az európai gazdaság problémáinak gyökereire vonatkozik, és ez benne van a parlament jelentésében, de nincsen benne az öt elnök által elfogadott jelentésben. A Juncker tervben a beruházásokról többet kellene beszélni. Mindenki aggódik, hogy a beruházások szintje nem megfelelő, vagy nem fog megmaradni olyan szinten, mint amilyen szinten ennek lennie kellene. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy nem lenne szükség olyan kiegészítő mechanizmusokra, amelyek a megfelelő beruházási szintet az egész periódusra tudják majd biztosítani. Vannak ennek részei, amik szerepelnek az elnök jelentésében, de nem nagyon fejti ki ezt a kérdést. A következő kérdés az adósságok kérdése. Na erről aztán egyetlen szó sem esik az elnök jelentésében. Én úgy gondolom, hogy a tanácsban erről beszélni kellene. A harmadik kérdés, vagy harmadik probléma a kiegészítési, vagy kiigazítási programok kérdése. Most ezt nem trojkának hívjuk, hanem intézményeknek, de ez most teljesen mindegy. A lényeg az, hogy hogyan tudjuk bizonyítani, vagy hogyan tudjuk biztosítani, hogy ez működjön, mikor az elmúlt időszakban nem működött megfőképpen. Tehát ami a második program alatt nem működött, az hogy fog működni a harmadik alatt? Je vais vous répondre dans la langue de Molière. Köszönöm szépen, de ez asszony a kérdést, mivel Molière nyelvén kérdezett, ezért én is ezen a szép nyelven fogok önnek válaszolni. Na most a beruházások bizonytalansága, hát erről azt tudom elmondani, hogy magukat a beruházásokat a vállalkozások döntik el, a beruházók döntik el, az üzletemberek döntik el. Tehát amikor megfelelőek a körülmények, és úgy gondolják, hogy profitra tehetnek szert, akkor igen, elindítják a beruházásokat. Ez az első dolog, amit a beruházásokról tudnunk kell. A Juncker tervnek mi a legfontosabb előnye? Az a legfontosabb előnye, hogy a jó időpontban érkezik, talán már néhány évvel ezelőtt is megszülethetett volna, de mindegy, mindenképpen jó időpontban született meg, és a beruházási deficitet megpróbálja pótolni, azt a beruházási deficitet, amelyel szembe kell néznünk 2007 óta. Tehát arról van szó, hogy beindítsa a gazdaság motorját, hogy beindítsa ezt a motort, beindítsa ezt a gépet ugyanis az elmúlt 5-6-7-8 évben egy ördögi körben voltunk, folyamatosan elveszett a bizalom, folyamatosan elveszett a beruházási kedv, folyamatosan elveszett a profit. Tehát egy ilyen lefelé mutató spirálba kerültünk, egy ördögi körbe kerültünk, és jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk fordítani. Ez a lényege a Juncker tervnek. Az adósságok kérdése. Az adósságok kérdése is a gazdasághoz köthető. Na most miért nem működtek az eddigi görög mentőcsomagok? Tudom, hogy nem ért mindenki egyet a kiigazítási tervekkel, de én úgy gondolom, hogy ezek megfelelőképpen működnek. Nézzük meg Portugáliában, Spanyolországban és Írországban mégiscsak gazdasági fellendüléshez vezettek és hogyha gazdasági fejlődés van, akkor van lehetőség arra, hogy az adósságok csökkenjenek. De hogyha stagnál a helyzet, akkor nincs esély arra, hogy az adósságokat megfelelő időben visszafizessék. A kiigazítási programokra vonatkozó kérdésre már részben válaszoltam. Úgy gondolom, hogy mindig külön-külön meg kell vizsgálni minden egyes helyzetet. Tehát van a kiigazítási program, de azért ezt egy kicsit finom hangolni kell minden egyes esetben. Meg kell nézni, hogy milyen a hiteltörlesztési kapacitása az érintett országnak. Gondolom, hogy erre utalt ön is az imént, Beres asszony. Tehát meg kell néznünk, hogy mi áll rendelkezésre a hitelek visszafizetésére, és itt a közberuházásokat sem szabad elfelejtenünk. Köszönjük szépen most az ECR részéről. Pirko Ruhonen Lerner következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, tisztelt miniszter úr. Számos tagja a szakbizottságunknak egészen más és más vélemény képvisel, ami az európai demokráciát illeti. Mindenképpen tiszteletben kell tartani a tagállamokban is a demokratikus döntéshozatalt még akkor is, hogyha a politikai döntések nem mindig egyeznek a saját értékekkel. A szakbizottság tagjai továbbá elköteleződtek amellett, hogy semlegesen is kiegyensúlyozott módon fognak dolgozni az Európai Parlamentben. Az európai kormányok számos tagja gondolja azt, hogy a fenntarthatósági szabályokat, a költségvetésre vonatkozóan be kell tartani minden európai tagállamban. Ön csalódottságának adott hangot azzal kapcsolatosan, hogy néhány tagállam eltávolodik ezektől az eszméktől, és pazarlóan bánik az adófizetők pénzével. Egy szabályok irányította, jól működő európai gazdaság és monetáris unió függ a költségvetési fegyelemtől, a tagállamok maguk, maguk felelősek az általuk okozott államadóságért, továbbra is a no bailout elvet kellene követni. Most szó esett arról az elmúlt időszakban, hogy a stabilitási mechanizmusból további pénzeket kellene folyósítani Görögország megsegítésére. Mit gondol erről a soros elnökség, és melyek azok a tagállamok, amelyek különösen támogatják ezt? A bizottságból is hallhatók olyan hangok, amelyek azt állítják, hogy ez esetleg jó megoldás lehet. Hogyha a görög adósság problémáját sikerül megoldani, akkor lesz egyeztetés a többi tagállammal a további lépésekről. Ez nyilvánvalóan nagyon bonyolult kérdés, és sok olyan elemre tért ki, képviselő asszony, amelyek összefüggnek a Görögországnak folyósítandó pénzügyi támogatással. Szeretném elmondani, hogy a jelenleg zajló tárgyalások, megbeszélések célja az, hogy egyfajta áthidaló finanszírozást biztosítsunk Görögország számára, az 7 milliárd euró összegű finanszírozást jelentene, és ezt a pénzt az elkövetkezendő napokban kell előteremteni. Az Európai Bizottság különböző lehetőségeket vizsgál, és fontolgatja azt is, hogy esetleg az EFSM nyújtotta keretet használja fel. Az elkövetkezendő napokban várható a döntéshozatal. Az FSM megköveteli azt, hogy mind a 28 tagállam megállapodásra jusson, nem elég tehát, hogyha csak az euróvezeti tagállamok jutnak megállapodásra. Egyelőre nem tudok többet mondani Ennél a Görögországnak nyújtandó támogatás kapcsolatos ütemezés nagyon szoros, ez azt jelenti, hogy ezt a 7 milliárdot mindenképpen mielőbb elő kell teremteni, hogy bizalmat teremtsünk a piacokon, és jelezzük azt, hogy az ESM támogatásra vonatkozó kérelem felé vezető úton is ütemesen haladunk előre, Mindez biztosítani fogja azt is, hogy az IMF és az Európai Központi Bank, nevezetesen azok az intézmények, amelyek Görögország jövője szempontjából fontos szerepet játszanak, hogy ezen intézmények esetében újra bizalmat teremtsünk. Köszönjük szépen, Péter Jacek. Köszönöm szépen. Tudom, hogy követik egymást, nagyon gyorsan, gyors egymás utánban követik egymást az események, de amikor az áttekintést olvattam, a pénz, olvastam a pénzpiaci ö, pénzpiacok szabályozására vonatkozólag nem láttam semmit a programban. Remélem, hogy az önök soros elnöksége nem becsüli alá a pénzpiaci, pénzpiacok fontosságát, Tudom, hogy a luxemburgi parlament nagyon nagy többséggel elfogadta a saját álláspontját ebben a kérdésben. Feltételezem, hogy a soros elnökség megragadja a lehetőséget, hogy előmozdítsa ezt a dossziét, és valamilyen eredményre jusson, hiszen a beruházók és az alap számára nem jó, hogyha kiszámíthatatlan a környezet, és hát még enélkül is viszonylag nagy a bizonytalanság. Visszatérnék egy általánosabb kérdésre, ez az elfesemből folyosítandó áthidaló támogatás Görögországnak. Úgy tűnik, hogy azok a tagállamok, amelyek nem az euróvezet, nem ö, tagjai az eurócsoportnak, de mégis EU-s tagállamok, nem folytathatnak tárgyalásokat Görögországgal, és csak akkor hívják be őket a tárgyalóterembe, amikor már arról van szó, hogy kifizeti ki a számlát. Felmerül bennem a kérdés, hogy itt megfelelő-e az egyensúly. Ez egy általánosabb kérdés is, nem csak erre az egyetlen egy kérdésre vonatkozik. Általánosabb értelemben gondolok az eurócsoport tagjai és az azon kívüli EU-s tagállamok kapcsolatára. Köszönöm. A pénzpiaci alapokra nem tértem ki, elnézést kérek. Szerepelt ez a beszédemben, amelyet előzőleg megírtam, de mivel szeretek szabadon beszélni, ezért végül mégsem tértem ki rá. Mindenképpen szeretnénk az Európai Bizottsággal intenzív tárgyalásokat folytatni erről a kérdésről, és szeretnénk egy kompromisszumos megoldást találni. Tudom, hogy az Európai Parlament sokat dolgozott a kompromisszumon, amely egészen jó, de még mindig vannak vele gondok, ezeket meg kell oldani. Foglalkozni fogunk ezzel az illetékes biztossal egyetemben. Nem tudok kötelezettséget vállalni arra, hogy az év végig sikerül lezárni ezt a kérdést. Teljes mértékben egyetértek azonban önnel abban, hogy fontos a láthatóság és a előrejelezhetőség, úgyhogy ennek szellemében mindenképpen dolgozni fogok ezen a dosszién. Ami az elfesemet illeti, ez a kérdés a végén vetődött fel, szinte a semmiből, és ez nem könnyíti meg a helyzetet. Azok az országok, amelyek nem tagjai az eurócsoportnak, de EU-s tagállamok, tehát azok az országok, amelyek nem használják a közös valutát, némileg meglepődtek azon, hogy őket nem kérdezték meg, de nagyon sürgető volt a helyzet, és mindenképpen szeretnénk ezt orvosolni, amint a javaslat maga ténylegesen körvonalazódik, ami mostanáig még nem történt meg. Próbáljuk tájékoztatni a nem euróvezeti tagállamokat is, és biztosítani őket arról, hogy mindenképpen konzultálni fogunk velük, és ők is a döntéshozatal részét képezik majd, ez teljesen egyértelmű. Köszönöm szépen, Köszönjük szépen azt is, amit a pénzpiaci alapokról mondott. Várjuk az aktív együttműködést ebben a kérdésben, is. az EFSM természetesen egy EU-s eszköz, az EU-s tagállamok részére hoztuk létre, beleértve persze az euróövezeti országokat is. Mariza Matias. Obrigada, Sr. Ministro, por estar aqui hoje conosco. Köszönjük szépen, miniszter úr, hogy eljött a mai ülésünkre. Természetesen meghallgattam a hozzászólását, és tudom, hogy mi a véleménye a tisztességes és a tisztességtelen adózási eljárásokról, ezek megkülönböztetéséről, illetve a tisztességes és nem tisztességes fiskális eljárásokról. Úgy gondolom, hogy mindenképpen jó hír, hogy a luxemburgi elnökség prioritásként kezeli ezt a helyzetet. A szolidaritás itt az Európai Unión belül talán most fontosabb, mint valaha. Ez benne van a szerződésekben, és ennek minden szinten érvényesülnie kell. A nem méltányos eh, adógyakorlatok felborították a versenyt, torzították a versenyt az Európai Unióban, és ez ellen mindenképpen fel kell lépni. Ez már elég régóta így van, úgyhogy jó lenne, hogyha nyomást tudnánk gyakorolni ebben a tekintetben, például a multiracionális cégekre. A konkrét kérdésem a következő. A luxemburgi elnökség mit tett és mit fog tenni ezekkel a problémákkal, egészen pontosan mi az elnökség programja, és mit fognak tenni annak érdekében, hogy a nem méltányos adóversennyel és a nem méltányos adógyakorlatokkal felvegyék a versenyt. Ez tényleg méltánytalan, igazságtalan és torzítja a versenyt. Számos tagállam megszenvedi ezeket a méltánytalan adógyakorlatokat, van, ahol túlzottan nagyok az adóterhek, egyáltalán nem kiegyensúlyozott az adóhelyzet az Európai Unión belül. Nem csak Luxemburgra utalok itt, hanem számos más tagállamra is. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy milyen módon próbálják ezt a torz helyzetet megakadályozni, csökkenteni, és a tisztességtelen verseny torzulásnak véget vetni. Kérném, hogy fejezze be a kérdését, mert különben nem lesz idő a válaszadásra. Miniszter úr, köszönöm a kérdést. Tehát az a konkrét kérdése, hogy elnökségként mit fogunk tenni a LuxLeaks ügyben, és én azt hiszem, hogy erről tulajdonképpen szóltam a bevezető hozzászólásomban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az automatikus információ átadásról szóló irányelvet betartsuk, és hogy az elnökség végére minden megegyezés megszülessen. Szerintem ez egészen konkrét válasz az ön konkrét kérdésére. A probléma nem csak Luxemburgot érinti, hát 26 tagállamnak megvannak a szabályai a 28-ból, úgyhogy remélem, hogy ez kielégítő válasz lesz a kérdésére. Aztán, hogy a multinacionális cégekkel kapcsolatban hogyan kívánunk fellépni, lássuk. A multinacionális cégek a nemzetközi adózás szempontjából az egyik legnagyobb falatot képezik, ebben mindenki egyetért. A kettős adózás elkerülése a 20. század közepére vezethető vissza. Ezek már nem felelnek meg a jelenlegi gazdaság igényeinek, nem felelnek meg a digitális gazdaság és a digitális kereskedelem szabályainak és működésének ami pedig a webset illeti, és azokat a csoportokat, amelyek kidolgozták az ajánlásokat, egészen pontosan ezzel a kérdéssel foglalkoztak. Tehát meg kell nézni, hogy a BEPS ajánlások hogyan emelhetőek be az Európai Unió jogalkotásába. Az, hogy az elnökség mit tesz a multinacionális cégek tekintetében, hát ez egy nemzetközi kérdés, ezzel nem csak az EU foglalkozik. Kurz, elnök úr, a következő megjegyzésem is kérdéseim vannak. A fekete napok azok Európára nézve, ahogyan a tárgyalások folytak, ön is említette, hogy azért ez nem az Európai Egység csillagórája volt, és feltesszük a kérdést, hogy az az ötlet, hogy a jövőben a törvényeket úgy hozzák, tehát mielőtt ezt előterjesztik a parlamentnek és a népnek, először az intézményeknek kell ezt elfogadni, ahogyan ezt most a megállapodás tartalmazza, és hát az a tény, hogy három napon belül fontos törvényeket kell elfogadni az örök parlamentben, ön úgy véli, hogy ez az európai szerződések demokrácia elvével összhangban áll-e, vagy adott esetben az eurócsoport és az eurócsúcs egy javaslatot terjesztett elő, ami végül is ellentmond az európai szerződéseknek, és a ex ante ellenőrzés a demokrácia vonatkozásában, ezt felül lehet -e még vizsgálni azon az alapon, amit a bevezetőmben mondtam. A második pont, 50 milliárd eurót akarnak beszedni egy privatizációs alapból, ez szerintünk óriási összeg az eladható állami vagyon kétharmadáról beszélünk a véleményünk szerint. Milyen időponthoz kötik az 50 milliárdos bevételt? Végül pedig mindenki számára meglepő, hogy egyszer csak 10 és 25 milliárd euró hiányzik a görög bankrendszerből és milyen következményei vannak ennek az ön szempontjából az európai bankrendszerre, és a felügyeleti struktúrák előttünk álló felülvizsgálata hogyan gyorsítható fel adott esetben, hogy ezeket a problémákat felismerjük. Köszönöm szépen, igyekszem németül válaszolni, de már most előjáróban elmondhatom, ezt két percben nem lehet megválaszolni ami a demokrácia kérdését illeti, ezt azt tudom mondani. Nagyon leegyszerűsítő azt mondani, hogy Görögországnak egyszerűen eléje borítottuk a tiszta új javaslatokat. Azért már nagyon régóta tárgyaltunk, és a görög népszavazás az egészet csak bonyolította, hogyha görög partnereink és barátaink egy kicsit másképp álltak volna hozzá a dologhoz, akkor nem lett volna szükséges, hogy ilyen gyors akciót vezessünk be. A második hát kérdés, ez az 50 milliárd a privatizációs alapban nem titok nyilván, ha azt mondom, hogy sokan kételkednek abban, hogy ilyen sok milliárdot lehet-e beszedni ebbe az alapba, hiszen ez időbe kerül, és ez az időkeret, ez nem szerepel a szerződésben, vannak akik néhány évről beszélnek, ez ugye a számot egy kicsit elfogadhatóbbá teszi akár az 50 milliárdot, de azért ez az elején járunk a megfontolásoknak, hogy mit is jelent ez a privatizációs alap, ez a 10-25 milliárd euró, tehát ez ilyen sávban mozog a dolog, hogy ennyi kell a bankrendszerhez. Ez egy becsült összeg, ez egy első pillantásra megállapított összeg, amit úgy nagyjából meg lehet becsülni. Itt tartunk, de azért ez egy nagyon durva becslés. Hát a 10 és a 25 azért elég messze van egymástól, ez, ez mutatja, hogy nincsenek konkrét adataink. Az Európai Központi Bank egy asset quality review-t készít, tehát egy eszköz minőségi felülvizsgálatot, és akkor majd lesznek konkrétabb számaink. Marco Zanni. Köszönöm szépen, Marco Zanni. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni. A szerződésekkel kapcsolatban, illetve inkább talán a tárgyalásokkal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy milyen döntések születtek az elmúlt héten, elmúlt napokban. Tehát megszületett a megállapodás, illetve már több megállapodás is született de reméljük, hogy az eurozóna megmarad olyannak, amilyen volt. Azért egy nagy változás mégiscsak bekövetkezett, mert eddig úgy gondoltuk, hogy az eurozóna szent és sérthetetlen, és hogy olyan sohasem fog történni, hogy az eurozóna tagjainak a száma csökkenne, hogy valaki kilépne az eurozónából, és most mégiscsak megjelent ez a lehetőség. Szeretném megkérdezni, hogy a görög helyzet és az eurozóna jövője milyen prioritást kap a luxemburgi elnökség programjában. Reméljük, hogy nem következnek be majd újabb olyan válságok, mint amilyen most Görögországban van, de azért nem zárható ki, hogy Olaszország, Spanyolország esetleg ilyen helyzetbe kerüljön, vagy pedig, hogy a jelenlegi csomag nem menti meg Görögországot, és néhány hónap múlva újra a görög helyzetet kell tárgyalnunk. Tehát hogyan készül fel egy ilyen esetőségre a luxemburgi elnökség? Hogyan emészti meg a luxemburgi elnökség azt, hogy az euró úgy tűnik, hogy nem szent, nem sértetetlen és nem visszavonhatatlan? úgy gondolom, hogy mindenképpen fel kell készülnünk arra, hogy esetleg a kártyavárunk összeomlik. Nem kívánom, hogy így legyen, és nem is mondom, hogy így lesz, de mivel van rá lehetőség, van ennek esélye, ezért mindenképpen fel kell készülnünk ezekre az eshetőségekre. Hogyha figyeljük az, IMF véleményét, akkor látjuk, hogy nekünk is fel kell erre készülnünk. Gramenya úr. Köszönöm a kérdést, olaszul fogok válaszolni. Valóban talán átíródott az eurozóna helyzete, jellege, és az, hogy az eurozóna nem visszafordítható. Nagyon nehéz tárgyalásokat folytattunk Görögországgal. Átfogó tárgyalásokat, és mindenképpen arra koncentráltunk, hogy a szolidaritás és a felelősségvállalás elsőként jelenjen meg a hozzászólásokban. Én úgy gondolom, hogy semmi sem visszavonhatatlan, és semmi sem megváltoztathatatlan. Nézzük meg egy kicsit a különböző pénzek, pénzemek, valuták történetét. Vannak olyanok, amelyek többször is megjelentek, eltűntek, visszatértek. Voltak olyanok, amelyek véglegesen eltűntek a történelem sülyeztőjében. Egyetlen pénz sem visszavonhatatlan, egyetlen sem érinthetetlen. Ami pedig az IMF véleményét illeti, a görög adósságokkal kapcsolatban valóban elhangzott, hogy eh, miután a támogatási csomag és az európai stabilitási mechanizmus elfogadásra kerül, mondjuk ez néhány héten belül megtörténhet, akkor valóban a görög adósságra fogunk majd koncentrálni. Elképzelhető, hogy ez átütemezésre kerül, hogyha a feltételek erre mutatnak, és ehhez adottak. Amit az IMF felmondott, egyébként, az nem pontosan ez volt, de elhangzott az adósságok újra ütemezése. Köszönöm szépen, elnök úr! Hogyha megnézzük a jelenlegi szabályokat és a jelenlegi helyzetet, akkor egyértelmű, hogy ajánlásokra van szükség az adóalap harmonizációjával kapcsolatban. Ön, mint luxemburgi miniszter, mi az önök politikája az adóalap harmonizációjával kapcsolatban? jelenleg az értékpapírok esetében úgy tekintjük, hogy az állampapírok kockázatmentes papírok, de valóban így van ez? Kellene esetleg ezen hivatalosan valahogy változtatni, és most, hogy tudjuk, hogy egy állam egyszerűen csődbe mehet, hanem is egyik napról a másikra, de néha a hírek az egyik napról a másikra jutnak el hozzánk, ebben a kontextusban mit kell tenni? Tehát van egy ország, amelynek óriási adósságai vannak, amely nem megfelelően működik a piacon, és ezt az országot akkor valamilyen szankcióknak kell alávetni annak érdekében, hogy a többi államot ne veszélyeztessék. Nem mondom azt, hogy teljes mértékben meg kell kérdőjelezni az eurót, a közös pénzt, de azért szeretném megkérdezni a luxemburgi elnökségtől, hogy hogyan próbálnak felkészülni a legrosszabb menetrendekre. Köszönöm. Ami a fiskális kockázatokat és a vállalatok megadóztatását illeti, az a döntés, ami európai szinten megszületett, az az volt, hogy az az információ cserének automatikusnak kell lennie, és ha jól emlékszem, akkor Luxemburg az első között volt, aki ezt az irányelvet üdvözölte. Ezt mi tökéletesen támogatjuk, és reméljük, hogy az irányelv tető alá kerül, még az év vége előtt egyébként, ezt mondtam is a bevezető hozzászólásomban. Egyébként ez a téma sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk, de hogyha leegyszerűsítjük a témát, akkor nem tudunk minden egyes problémára kitérni. A munkacsoportok nagyon keményen dolgoznak, abszolút prioritás ez a luxemburgi elnökség számára. De a luxemburgi elnökség nem tehet mást, mint hogy a tagállamokat arra ösztönzi, hogy megfelelő megoldásokat találjanak, hogy eljussunk a kompromisszumokhoz. Ennél többet, mint elnökség nem tehetünk tehát az a célunk, hogy egy hatékony, életképes, működő rendszert hozzunk létre. Európán kívül ez az információ csere hihetén módon nem létezik sehol máshol, és itt az Európai Unióban is az csere gyakorlatban 2005 óta működik, tehát körülbelül 10 éve. Ennek a rendszernek be kell érnie, meg kell érnie, a fakta rendszer az Egyesült Államokban információcserén alapul, de nem pont ugyanolyan. Tehát ez a modern rendszer, ami nálunk működik, ez még nem érett meg feltétlenül. Az adósságok súlyozásával kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy mindannyian nagyon tudatosan kell, hogy megközelítsük ezt a kérdést. Tehát, hogy miért, először is meg kell néznünk, hogy miért csak 2015-ben tesszük fel ezeket a kérdéseket. A piacok az elmúlt évtizedekben úgy működtek, mint hogyha az adósság súlyozása nem lett volna szükséges vagy fontos, és ez rendkívül bonyolultá tette a helyzetet felállítottunk olyan munkacsoportokat, amelyek az adósságok súlyozásával foglalkoznak, és be fogunk számolni ennek a munkacsoportnak a munkájáról. Az első eredmények az FC-hez jutnak fel, és utána természetesen önöknek is beszámolunk majd ezekről. Thank you. And President... Köszönjük szépen az ott öt elnök dokumentumában is az állt, hogy globális szinten kell kezelni ezt a kérdést, nem pedig európai szinten. Darius Rozetti a következő. Köszönöm szépen, üdvözlöm miniszter úr, örülök, hogy itt van a találkozókon, találkozónkon, köszönöm szépen a bevezetőben elmondottakat, is nagyra értékelem a pro-európai üzenetét, amely, amelyet nagyon fontosnak tartok ezekben a nehéz időkben. Két kérdésem van. Ami az ország specifikus ajánlásokat illeti elmondta, hogy nem igazán elégedettek a végrehajtás mértékével. Mit gondol, mi az oka annak, hogy néhány tagállam csak nagyon vonakodva és lassan hajlandó végrehajtani az ország specifikus ajánlásokat? összefügg -e az, ez azzal, hogy a tagállamok nem értenek egyet az Európai Bizottsággal? Mi az oka ennek? és mit tehetünk annak érdekében, hogy a tagállamokat meggyőzzük, hogy mégiscsak hajtsák végre az ország specifikus ajánlásokat. A második kérdésem pedig általánosabb jellegű, az európai szemeszterre vonatkozik. Az egyik tagállam minisztereként ön mit gondol ennek az eszköznek a hatékonyságáról? Az eszköz 2012 óta van hatályban, legfőbb célja pedig az, hogy elősegítse a nemzeti szakpolitikák koordinációját. Mennyiben sikerült elérni ezt a célt az ön véleménye szerint, és hogyha nem sikerült elérni, mit lehet tenni az eszköz javítása érdekében? Köszönöm. Köszönöm szépen, kiválóak ezek a kérdések, és szerintem mindenképpen a prioritásaink listájának a legelején kell, hogy szerepeljenek, és ott is szerepelnek. Miért van az, hogy a tagállamok nem hajtják végre teljes körűen vagy hatékonyan az Európai Bizottság ország specifikus ajánlásait. Szerintem ennek két oka van. Az egyik az, és ezt ön is említette, hogy néha a tagállamok nem értenek egyet a bizottság ajánlásaival. Mondok egy példát. Az én hazám kapott egy olyan ajánlást, miszerint emelni kellene az adókat. Például emelnünk kellene az ingatlan adót, mondta az Európai Bizottság. Én válaszoltam az Európai Bizottságnak mondván, én nem értek ezzel egyet, ugyanis az áfát tavaly emeltük kétszázalékkal, ez nem volt egy népszerű lépés, és ezzel én már eleget tettem a középtávú célkitűzéseknek, és az államháztartás is rendben van. Mindeközben az Európai Bizottság azt javasolja, hogy emeljünk adót. Ezzel egyszerűen nem értek egyet. Miért emeljek adót, hogyha a közkiadások rendben vannak, az államháztartás kiegyensúlyozott, és az Európai Bizottság erre nem tudott válaszolni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az EB-nek minden ajánlása rossz, csak szerettem volna érzékeltetni, hogy vannak olyan ajánlások, amelyeket meg lehet kérdőjelezni. A másik az, hogy a tagállamok mennyire érzik magukénak a, por- a problémát, mennyire lehet mennyire érzik azt, hogy bevonjuk őket. Mi most a legutóbbi európai szemeszter alkalmával bevontuk a szociális partnereket, volt három találkozó, volt egy januárban, egy májusban és egy harmadik júliusban, ugyanis el akartuk magyarázni a szociális partnereknek azt, hogy miről van szó, és akartuk tájékoztatni őket az ajánlásokról. Így lehet bevonni az érintetteket. De vannak más módszerei is ennek, és ön persze szakértője a témának, hiszen jelentést készít erről, és örülnék annak, hogyha a jövőben négy szem közt is egyeztethetnénk erről a kérdésről. Ami pedig az európai szemeszter hatékonyságát illeti, nyilvánvalóan nem tökéletes az európai szemeszter, teljesíthetnénk jobban is, de manapság a pénzügyminiszterek a költségvetés elkészítésekor nagyon szűk korlátok között mozognak. Vannak célkitűzések, amelyeket el kell érni, vannak bizonyos eszközök. Ha tudjuk, hogy például valamiről, valami 100 milliárd euróba fog kerülni, és erről kell dönteni, néhány évvel ezelőtt ez nem lett volna gond, az ember egyszerűen csak eldöntötte volna, hogy igen, 100 milliárdot költünk erre, és kész. Ma azonban, hogyha egy ilyen új kiadásról dönt egy pénzügyminiszter, akkor először meg kell nézni azt, hogy ez hogyan illeszthető be az általános költségvetésbe, és utána az Európai Bizottságnak és a hatóságoknak el kell magyarázni azt is, hogy honnan jön majd ez a 100 milliárd. Hogyha ezzel a 100 milliárddal borul a költségvetés, illetve nő az államadóság, nyilván az EB azt fogja mondani, hogy ez nem megy. Úgyhogy a hatékonyság úgy gondolom biztosított, de időbe fog telni, amíg teljes körül működni fog az eszköz, de azt mondani, hogy nem működik az eszköz, szerintem helytelen. És azt hiszem, vannak többen is itt a teremben, akik egyébként is azt gondolják, hogy az európai szemeszter már most túl messzire megy. Úgyhogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a megosztott szuverenitás között egyrészt, és a megosztott felelősség között másrészt, és hát nyilván a nemzetállamoknak is van egyfajta szuverenitása, amelyet megtartanak, úgyhogy ezt az egyensúlyt nagyon nehéz megteremteni. Elnök, igen, azt hiszem, ez valóban így van, az Európai Parlamentnek vannak nagyon jó javaslatai arra vonatkozólag, hogyan lehet egyensúlyt teremteni e két elem között. Nina Gill. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az ECOFIN elnökének, hogy bemutatta a programját. Úgy gondolom rendkívül nagyra törő program, ez, és a pénzpiaci alapok jelentéstevőjeként nagyon odafigyeltem, amikor mondta, hogy foglalkozni fognak ezzel. Először nem említette a pénzpiaci alapokat, utána azonban megerősítette, hogy szerepel ez a programban. A kérdésem az, hogy mi az ütemterv erre vonatkozólag. A dosszié már két éve az asztalunkon hever, mi áprilisban jóvá hagytuk ezt, a javaslatot, és nagyon csalódott voltam, amiért az ön elődei nem foglalkoztak ezzel. Az olasz soros elnökség között mindeközben többször is előkerült a téma a tanácsban, úgyhogy azt szeretném tudni, hogy szeptemberben neki tudnak-e látni ennek a feladatnak, el tudjuk-e kezdeni a három oldalú egyeztetéseket, és a azt is elmondta, hogy a kompromisszummal kapcsolatosan vannak gondok, érdekelne, hogy mik ezek a gondok. Röviden kitérnék néhány egyéb kérdésre is. A múlt héten a parlament plenáris ülésén szavaztunk egy jelentésről a részvényeseket illetően, amely kimondja, hogy országonkénti jelentéstételre van szükség az adóztatás kérdésében. Ami az OECD-t illeti, ezt ugye ön többször is említette, figyelembe fogják-e venni azt, hogy a parlament miről szavazott a múlt héten, és érdekelne a adó adóztatásra vonatkozó információk automatikus cseréjéről. Mit gondol? Miért blokkolják sokan ezt a kérdést továbbra is? Továbbá elhangzott az is, az értékpapírosításról is szó esett, érdekelne, hogy erről is mit gondol. Azt hiszem, ezek, ezekkel a kérdésekkel még nagyobb kihívás sok elé állított engem, mint Sven Giegold, mert egész délután beszélhetnénk ezekről. Az elkövetkezendő hat hónap során szívesen egyeztetek önnel ezekről. Ami a pénzpiaci alapokat illeti, mindenképpen megnyugtathatom, nem szeretnék tovább várakozni ezzel a témával ugyanis lassan körmünkre égnek ezek a problémák. Nagyon sajnálatos, hogy eleinte nem említettem meg valóban a bevezetőmben ezt a kérdést, de megmutathatom önnek, itt le van írva a beszédemben, szerettem volna valóban erről beszélni. Először egyeztetni szeretnék majd az Európai Bizottsággal, és utána majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül biztosítani a tagállamok támogatását. Ami az országonkénti jelentéstételt életi az adózás témájában, Először meg kell néznem az EP által elfogadott jelentést, és utána tudok majd válaszolni önnek. Ami pedig a CMU-t illeti, szerintem érdemes lenne kevésbé drámaiként kezelni ezt a kérdést. Az értékpapírosítás idézőjelben Emlékeztet az USA beli pénzügyi válságra 2008-ban, nem, nem szeretnénk efféle értékpapírosítást, ennek nyilván nem lenne értelme, de más részről ez azért egy hatékony, korszerű eszköz. De csak akkor, akkor érdemes használni, hogyha átlátható módon tesszük ezt. Mindig látni kell, hogy az értékpapírosított termék mögött mi is áll. A bizottság szeptemberben vagy októberben fogja az erre vonatkozó javaslatát bemutatni, és amint a bizottsági javaslat megvan, könnyebb lesz majd beszélni az előnyökről és a hátrányokról. Van Denken. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen a bevezetőt, miniszter úr hogyha az elmúlt néhány napot vizsgálom újra családokkal, barátokkal beszélgetve, úgy tűnik, hogy az EU és az euró nem egy olyan politikai projekt, amin eredetileg dolgoztunk volna, ahogyan ezt terveztük. Úgy tűnik, hogy egyfajta rendszeri alakul az át, amit, és attól tartok, hogy a nagyobb politikai összefüggést elveszítettük, hogy Luxemburg is úgy ítéli meg, hogy visszalépés van ebben a nagy európai projektben. Hogyan tudjuk az európai struktúrát erősíteni? Hogyha megnézzük az öt elnök jelentését, egyetértene azzal, hogy egy makroökonomiai standardizálásra van szükség az euró érdekében, és bizonyos előfeltételeknek teljesülniük kell a jövőben. És az eredeti és egy tényleges Európai Uniós költségvetésről mi a vélemény, hogy egyen és Dárius a CSZ erről beszélt, és ezt meg tudom ismételni, ez egy fontos dolog. Osztja a véleményt, hogy kötelezőbb jellegű CSR előírásokra van szükség adott esetben a szerződések kötésénél. Köszönöm szépen. I can answer the a választ különbözőképpen tudom megválaszolni. Nagyon nehéz találni olyan országot, amely jobban szereti az eurót, mint Luxemburg, hiszen mi vagyunk az egyetlen ország, amely nyert egy új valutát, amikor létrehozták az eurót, a többiek elveszítették a saját valutáikat. Mi úgy látjuk, hogy az euró az egyik leglátványosabb és legsogat, eh, legtöbbet ígérő vállalkozás azonok. Talán nem is, nem is jó szó ez a vállalkozás, hogy kaland, hanem eh, ez a legnagyobb dolog, amit Európa valahogy csinált. De hát nyilván ilyet korábban nem is csináltunk, és nem tudom, hogy eh, hányan mondták a 80-as években, hogy ezt nem lehet megcsinálni, és ma is vannak olyanok egyébként, akik persze azt el kell fogadniuk, hogy megtörténhet, de hogy azt mondják, hogy szét fog esni újra, e, és ezt mondtuk az elétől fogva. Tehát erre a válasz az EMU mélyítése, úgy gondolom. De intelligens módon kell ezt megcsinálni, a megfelelő szakaszok alapján, a megfelelő idézítéssel kell ezt elvégezni. Ezért az öt elnök jelentése a legjobb időpontban született meg, az összes kérdést megfogalmaz, ami most fontos, Ön belga, ez is egy olyan ország, amely igencsak támogatja az eurót, és az európai integráció egyik éllovasa. Tudom én ezt, időnként a, a, az a kívánság, hogy túl gyorsan haladjunk előrefelé, bizony kockázatokat hordoz magában, ha azt mondjuk, hogy kötelező jellegű e, kötelezettségek, tehát erősebb kötelezettségek, Rozátió is említette ezt, hogyha csak egy néhány év tapasztalatunk van az ország specifikus ajánlásokkal, a reformokkal, eh, amiket elvár a bizottság, akkor szerintem hagyjunk némi időt erre, hogy kialakuljon ez az újfajta kapcsolat, ne legyen ez egy egyirányú utca, ahol az Európai Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg, és a másik fél csak hogyha Így ez nem fog működni ezért nincsenek jobb megoldások számos kérdés esetében, amit ön is feltett, és a közös makroökonomiai politikák, eh, hát ez egy nagy dolog, az egyik nagy eredményünk, és egy nagy terület, amire fókuszálnunk kell gazdasági és pénzügyi unió, így neveztük ezt. Amikor az elején ezt elindítottuk, a kocsit kötöttük a lovak elé, és nem tudtunk egyetérteni ugyanis a makroökonomiai politikákban. Az elmúlt 15-20 évben a makroökonomiai politika és átalakulóban van konvergál, de ez nem elég. Ezért van ez a különbség a pénzügyi és a gazdasági egészség köz, az egyes államok között. Mert hogyha túl gyorsan haladunk, akkor egyes népeket és országokat el fogunk veszíteni. Amit megtehetünk, el kell magyarázni, hogy milyen előnyei vannak az eurónak, az euróvezetnek, a saját népeinknek, akik benne vannak. Hát akik ezt úgy gondolják, hogy, hogy ez már adott, akkor azt el is fogadják, de nem mindenki. De Liza Ferreira. Köszönöm szépen, hogy eljött. Az első kérdésem megint csak az adóügyekre tér vissza. Az egyik előadója vannak a tax, az adóügyeknek. Ha megnézzük a makroökonomiai egyensúlytalanságok eredménytábláját, az FTI Luxemburgban a hétszerese annak, mint a GDP, hogyha meg az önök 52-szeres a tök összeg, és a GDP 216-szoros, aztán, és a következő a 45-szörös csak. Tehát itt ez egy fontos dolog, amit itt felvetünk. Ez nem az ön személyes hibája, de egy stratégia, amit kialakítottak Időközben az ön beszéde rendkívül pozitív, és reményt kölcsönöz nekünk, de ön komolyan gondolja, hogy ezt a napi rendet tovább visszük, és az európai adóügyeket vesszük, az európai adókat, akkor tényleg akarják valósítani, amit szeretnének. Négy, vegyük az OECD-t, itt van egy pénzügyi unió, ahol kölcsönös költségvetési ellenőrzések vannak, és egy minimális együttműködésre szükség van adóügyekben. E, igen, és az nem kapunk információkat például a szabályokról, az ítéletekkel kapcsolatban, hát hogy fog ez működni a cserével? Elnézést kérek, hogy kételkedem, de szerintem van ok a kételkedésre. A második kérdés Görögország és az Eurócsoport. És teljesen egyetértek önnel, ha nem növekszünk, akkor nem lehet visszafizetni a hiteleket, hogyha megnézzük a trojka rezsimre, hát a, a napirendnek, az agendának nem a központjában van a növekedés. Itt 26%-os csökkenésről beszélünk, Portugáliában 8% volt ez a trojka idején. Hogyha az eurócsoport megállapítja a feltételeket, nem kellene adott esetben annak érdekében többet tenni, hogy az Európai Bizottság mandátumot kapjon arra, hogy a különböző érdekütközéseket eh, megszüntessük a tagállamok kezet, és itt egy közösségi módszert meg kéne állapítani, és eh, azt hiszem ezt jobban kell szerepeltetni az agendát. For your question. Uh, Luxembourg has a lot of inward and Azt gondolom, hogy Luxemburg sokat beruház, sok a befektetés nálunk is, és küldés, és nagyon hatékony nemzetközi központ vagyunk, ez nem függ össze az A Németországnak kiváló autógyártása van. Az egész világra szállítanak autót. Senki se gondolja, hogy ezt a szemükre kéne vetni, mert túl sok autót exportálnak. A mi specializációnk a pénzügyi szolgáltatás ezért vagyunk sikeresek, és ezért van ennyi befektetés, rendkívüli mértékű befektetés. Ez nem az adóba függ össze, ez két külön téma, azt kell, hogy mondjam. Az adóügyekben egyébként a TEX bizottsággal együttműködünk, a és éppen hétfőn jártam ott, és hát lemondták az ülést, de én magam is elmegyek erre az ülésre az eurócsoport ellenére. A napi rendemet úgy szerveztem meg, hogy még az eurócsoporttól el tudjak jönni, hogy a TEX bizottsághoz el tudjak menni, tehát tényleg elkötelezett vagyok, elhihetik nekem, és folytatni fogjuk ezt a munkát. El kell, hogy mondjam, nagyon bízom abban, hogy nagyon hatékonyak tudunk lenni luxemburgi pénzközpontként, hogyha harmonizáltuk nem, nem, nem jó szó persze, hogyha nagyobb átláthatóságot szerveztünk az adóügyekben, és a, ezt tovább visszük ma, ami Görögországot illeti, persze növekedésre van szükség Görögországban, a gazdaságnak modernizációja, szerkezetváltása van szükség, de ez a görög kormány feladat. Nem a mi dolgunk, hogy modernizáljuk a görög gazdaságot, nem az Európai Parlament vagy a bizottság dolga, hogy ezt megtegye, de van itt egy csomag a megállapodásról, hiszem az utolsó előtti bekezdés. Készek vagyunk a bizottságnál arra, hogy 45 milliárdos beruházást előrehozzunk. hozzunk. túl közel van, ugye? De Görögország, nem Portugália. Tehát nekik van szükségük erre. Igen, ez a, tehát a beruházási aspektus itt van, és a pénzt előre hoztuk, frontloading keretében és hatékonyan igyekszünk elkölteni. Köszönöm szépen Pablo Zalba. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm az ECOFIN elnökének az elmondottakat, ha jól értettem. Lesz egy munkacsoport a rugalmasságról, a stabilitás és növekedési paktumon belül. Szeretném, hogyha többet mondaná erről. Ön tehát az elején elmondta, hogy lesz egy munkacsoport jön majd létre a rugalmassággal kapcsolatban. Tudna többet mondani erről? Ez az EWG Alternate Group, ezt a nevet viseli a munkacsoport, már most foglalkoznak ezzel a témával, tehát nem egy új munkacsoportról van szó, és folyamatosan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ha jól tudom, akkor az év végéig le fogják zárni a munkát. Talán mondhatna többet, hogy hogyan működik ez a munkacsoport? Ez egy folytonos munka, sok különböző kérdéssel foglalkoznak, azzal például, hogy a különböző befektetéseket hogyan lehet kivenni a különböző számításokból. Nagyon technikai dolgokkal foglalkoznak. És olyan téma ez, amelyet inkább az euróvezeti szinten szoktunk megvitatni, nem annyira a 28-ak találkozóin, hiszen az euróvezet belül érdemes ezeket a kérdéseket tisztázni, úgyhogy talán az eurócsoport elnöke tudna erről többet mondani. Lenne még egy kérdésem, köszönöm elnök úr, hogy lehetőséget biztosít erre. Görögországgal kapcsolatosan szeretnék kérdezni. A hírhet IMF jelentés említi azt, hogy illetve említette korábban azt, a korábbi jelentés, hogy a görög adóság fenntartható, mert volt gazdasági növekedés az országban. Úgy gondolja-e, hogy az új mentőcsomaggal újra gazdasági növekedés teremthető Görögországban, és ha igen, akkor vajon fenntartható lehet a görög gazdaság, hiszen néhány hónappal ezelőtt az volt? Igen, igaza van abban, valóban korábban úgy véltük, hogy a görög adósság, államadóság fenntartható. Nagyon kedvezőek voltak a kilátások, volt egy pozitív tendencia, és nagyon sajnálatos az, hogy ez megtört. Világos, hogy az elmúlt négy-öt hónap eseményei, a bizonytalanság, a kételyek ahhoz vezettek, hogy megtorpant a gazdaság, és Valójában itt egy belpolitikai vitáról van szó, és soros elnökségként, illetve soros elnökség képviselőjeként én ebben nem szeretnék beavatkozni, de amint nincs növekedés, nyilván megváltozik minden. Láthattuk azt például, hogy amikor Európa szerte volt egyfajta gazdasági stagnáció, akkor a költségvetések már nem működtek jól, nem voltak nem volt egyensúly a költségvetésekben, mert nem volt növekedés. Itt hatalmas a görög kormány felelőssége, és vissza kell állítaniuk a bizalmat a görög gazdaságba, és alulról kell kezdeniük az egyéneknél, a KKV-knél, és meg kell teremteniük azt a keretet, amely a produktivitás termelékenységet előmozdítja. Hogyha ezt sikerül elérniük, akkor fenntartható lesz az adósság. És ahogy korábban már elmondtam, az ELSZEM programja után várhatóan lesz egy javaslat arra, hogy átstruktúráljuk, átalakítsuk a görög államadóságot. Alfred Szent a következő. Köszönöm szépen. Elnök úr, miután a múlt hét végén megszületett nagy nehezen a megállapodás Görögországgal kapcsolatosan, elhangzott, hogy a legnagyobb probléma a bizalom hiánya. Én nem gondolom azt, hogy Versailleshoz kellene hasonlítani ö, ezt a megállapodást, de úgy gondolom talán az európai országok és Kína közötti béke megállapodáshoz hasonlítható a második világháború után a legtöbb pénzügyi elemző és az IMF is azt mondja, hogy ez a megállapodás még csak rondani fog a helyzeten, miközben Görögország partnerei, illetve a Görög, Görögország maga is elfogadta ezt a megállapodást. Nyilvánvalóan Görögország sős stratégiai hibákat követett el a tárgyalások során, de nem gondolja-e azt, hogy a bizalom, a bizalom, a bizalmi válság most már nem csak Görögország számlájára írható, hanem az európai országokéra is Kérdés az is, hogy a görög partnerek értik-e, hogy milyen megállapodást kötöttek egyáltalán. Ha értik, milyen implikációi lesznek ennek a megállapodásnak, akkor miért erőltetik rá az országra? És továbbá ebben a politikai kontextusban hogyan kívánnak fellépni a bizalmatlansággal szemben, a hitelvesztéssel szemben, amely az Európai Unió egészére rányomja bélyegét. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. A bizalomról nem beszéltünk sokat, noha nagyon fontos. Az euróvezeti csoportban és az állam és kormányfői találkozón is nagyon sokszor el, előkerült a bizalom kérdése. Hogyan mutathatna nagyobb bizalmat a 18 partner ország, mint hogy továbbra is egy 18 milliárd eurós hitelt hajlandó adni egy olyan országnak, amelynek már 240 milliárd eurót adott. Azt mondani, hogy a bizalom kérdését fel lehet tenni az euróvezeti országokkal kapcsolatosan is, hát ehhez nagyon nagy képzelő erő kell. Mutasson nekem 18 országot, amely annyi pénzt hitelezett egy problematikus országnak, mint itt az euróvezeti országok Görögországnak. Úgyhogy én nem gondolom, hogy egy elmozdulás vagy eltolódás történt volna a bizalmi kérdést illetőleg. Ez az első. Amiben mindannyian megállapodtunk, az az, hogy Görögország nem csak a jelenlegi görög kormány, hanem a korábbi görög kormányok sem voltak képesek a programoknak megfelelően végrehajtani azt, amiben megállapodtak a partnereikkel. Ez az egyik oka annak, hogy a programok nem működnek megfelelően. Lehet bírálni, sőt, elutasítani ezen programok filozófiáját, de ha Ilyen mértékű szolidaritás érvényesült, és ilyen hatalmas összegű hiteleket biztosítottunk, és tudjuk, hogy az államadóság átalakítása is meg fog történni, és hogy, hogyha ilyen körülmények között valaki még további több milliárdos csomagot biztosít, hát ez szerintem a bizalom legjobb jele. És azért ne felejtsük el azt sem, hogy egy olyan időszakban, amikor minden tagállam nehézségekkel küzd, mindenütt költségvetési problémák vannak, hogy akkor mennyire nehéz hazamenni a fővárosokba, és azt mondani, hogy segíteni kell a legelesettebbeken, a legelesettebb országon. Az euróvezeti országok hajlandóak eh, tovább hitelezni Görögországnak, sőt, azok az országok, amelyek szintén programországok segélyben részesültek, szintén hajlandóak segíteni Görögországon. Ez nem a szolidaritás jele? Köszönöm. Lassan le kell zárnunk az egyeztetést, mert kifutunk az időből. Köszönöm szépen Gremenye elnök úrnak ezt a rendkívül érdekes eszmecserét, számíthat a támogatásunkra és az együttműködésünkre a soros elnökség programjának végrehajtásában. Teljes mértékben egyetértünk a prioritásokkal, és ami a gazdaság és monetáris uniót illeti, annyit még hozzáfűznék ahhoz, amit elmondott, hogy a végrehajtási prioritásokat, illetően a parlament nagyon intenzíven kíván dolgozni az új ESM program egyes részein. Ez egy fontos feladat, amely vár ránk a közeljövőben, és a demokrácia pillért is szeretném megemlíteni, amely az öt elnök jelentésében szerepel. Szeretnénk mindenképpen eszmecserét folytatni arról, hogy a parlamentnek milyen szerep juthatna az intézményközi megállapodás értelmében az új szemeszterben. Köszönöm szépen, felfüggesztem az ülést két percre.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 Dear colleagues, I think... Kedves kollégák, megkezdjük a következő napi rendi pont tárgyalását. Mike. Welcome. Üdvözlöm Önöket. Maria Teresa Fabregas és a delegáció többi tagját, az ESMA elnökét, Steven Myers, Bonaventura kollégát és a többieket. Az EBB részéről Mark Adamsot. A mai napon a havi vizsgálatot, felvizsgálatot végezzük. Fontos témát tűztünk napirendre a MIFID, az egyik, ezzel kezdjük egyébként. Mindenek előtt a szabályozás technikai standardekről beszélünk, ezeknek a végső finomításán dolgozik az ESMA. A legfontosabb ilyen szabályozás technikai standardekről van szó, ez természetesen egy fontos feladat, amit el kell végezniük úgy látjuk, hogy ez egy folyamat, egy intenzív folyamat, és nem is egyszerű helyenként. A parlament egyébként azt kérte, hogy folyamatos tájékoztatást kapjunk a folyamatról, ezért a havi vizsgálat, felülvizsgálat, ezért mielőtt finalizálnák, véglegesítenék ezt a technikai szabály standard tervezetet, még ezt megbeszéljük egyszer. Biztos vagyok abban, hogy kulcsfontosságú ügyeket még itt meg kell beszélnünk. Ezek még nyitva állnak és fontosak. Most pedig rögtön meg is adom a szót Steven Mayornak. Megjött, igen. Először ő fog hozzánk szólni, utána az Európai Bizottság kapszott. Parancsoljon! Mikrofon nélkül beszélt az elnök úr. Uh, the Probably you should speak closer. Talán közelebb kéne menni a mikrofonhoz, a tolmácsok ugyanis nem hallják. Hmm. Igyekszem közelebb menni, de nagyon halk ez műszakilag nem megoldás. Úgy tűnik, hogy nem működik a mikrofonja, mert tényleg bele beszél a mikrofonba, talán jobb lenne váltani úgy látszik, vissza kihívás a mikrofon. A régit lekapcsoljuk, és akkor most jobb, igen, jó, most már hallanak, sokkal jobb nyilvánvalóan, tényleg hallom én magam is a különbséget, igen, újra kezdem a tolmácsolás hiányom miatt, Hölgyeim és uraim, örülök annak, hogy meghívtak az EKON elnöksége nevében, hogy újra beszéljünk az ESMA tevékenységéről, méghozzá a MIFID és MIFIR intézkedéseinek végrehajtásáról. Önök is tudják, a MIFID és MIFIR a legfontosabb és legnagyobb terjedelmi munkánk a kettes szintű szabályozásban, és amit valaha az ESMA elvégzett, ez font, a fontos az ESMA számára, hogy a kölcsönös bizalom jegyében dolgozunk az ekonnal, ezért megfelelő időben és különösen konfliktus nélkül szeretnék elfogadni a következő lépéseket. A legutóbbi felvizsgálat során az, igyekeztünk az említett szabályozási kérdéseket a tervezet szintjén megvizsgálni. Ön, biztosíthatom önöket, hogy az irányelv vizsgálatát elvégezzük. Minden esetre biztos vagyok abban, hogy vannak bizonyos korlátok, amiket figyelembe kell vennünk. Az ESMA igazgatósága egyébként teljes mértékben függetlenül igyekszik elvégezni a munkáját. Még egy végleges stabil álláspontot nem alakítottunk Egyébként a legnyíltabb munkát, átláthatóbb munkát szeretnénk végezni, és erre szeretnénk meghívni önöket, és az együttműködés keretében dolgozni. Abban bízom, hogy a utóbbi lépéseink ezt támasztják alá, a megfelelő tárgyalási alapot biztosítottunk az említett tervezett kidolgozása során, decemberben és februárban, és konzultációk korán igyekeztünk tisztázni a függő kérdéseket. Azt gondolom, hogy mindig rendelkezésre állunk, amikor a legutóbbi ötleténket kimegyünk megvitatni. A tervezet egyébként bekerült a bizottság jogi szolgálata elé. Mi egyetértettünk a bizottságban abban, hogy a technikai standardek tervezete kapcsán egy jó jogi alapot kell kialakítani. Semmiképpen sem akarjuk azt a benyomást kelteni, hogy az Európai Parlament felvizsgálati, illetve a tanács felvizsgálati szerepét csökkenteni kívánjuk. Az a célunk egyébként, hogy a jogi felvizsgálat során változásokat előkészítsük, mint a legutóbb is tettük. Három fontos témát szeretnék felvetni. Az első a nem részvény jellegű papírok átláthatósága. Itt mindenképpen természetesen látni kell, hogy a kötvény alappiacán igen fontos lépések történtek megfelelő adekvát küszöböket kell kialakítani valami eszközosztály számára. Ennek nagy jelentősége van, de hát ezt természetesen nagyon nehéz megvalósítani. Biztosítani szeretnénk, hogy a, azonban, hogy a jövőben a rendszer gyakorlatban is jól működik. Mint a legutóbb is hangsúlyoztam, nem találjuk meg az ideális rendszert, a transzparencia és a likviditás kiegyensúlyozásában, hogyha nem vesszük figyelembe az é- különböző érdekeltek véleményét úgy gondolom, hogy egy jobban kalibrált rendszer kialakítására van szükség, e, és ebben komoly lépéseket tettünk az elmúlt fél évben, és ehhez megfelelő inputot is kaptunk a konzultációs folyamat során. Hogyha megnézzük a transzparenciát konkrétan, itt e, látjuk, hogy vannak kétségek a, a, abban, hogy a likviditást hogyan tudjuk megfelelően kategorizálni figyelembe veszük azokat az aggályokat, amelyeket, és újra átdolgozzuk, hogyha az eszme igazgatósága felvet kérdéseket, a pénzügyi eszk, a kofia osztályai, illetve az IBIA megközelítés létjogosultsága világos, ezeket szeretnénk megvizsgálni. A különböző megközelítések különböző érdekeltek szolgálatában állnak. Igyekszünk a megfelelő egyensúlyt megtalálni a pontosság, a, a kiszámíthatóság és a költséghatékonyság között. Most pedig a második pontot szeretném megnézni a pozíciós limiteket. Sokan hangsúlyozták, hogy az 10%-ról 40%-kal kapcsolatos emelés, ez súlyos aggályokat vet fel. Az 25%-es kiigazítás ugye plusz-minusz 15%-ot jelent, bizonyos érdekeltek, nagyon konkrét példákat vetettek fel, azt mondták a 10% túlságosan szigorú, bár a 40%-os alap vagy limit az túlságosan széles körű. Minden esetre valószínűtlen, hogy a rezsim megbízhatóságát nem erősítjük, hogyha túl nagy a szórás. Éppen ezért a lehető legalacsonyabb szintet szeretnénk megállapítani, és semmiképp sem sem célunk az, hogy illikvid szerződéseket megkönnyítsünk. Egyébként egy dinamikus módon, ha a limiteket még egyszer meghasználjuk, akkor megfelelően csökkenteni is lehet a, a spot hónap megközelítés alapján az ESMA megközelítésre azt jelenti, hogy a nemzeti szabályozók olyan szigorú limiteket alkalmazhatnak, amennyire csak szükség lehet. Egyszerűen kifejezve az EU szabályozás hatája meglehetősen széles, sokkal szélesebb, mint az Egyesült Államok rezsimje, és ezért a rugalmasságra és fokozatos megközelítésre van szükség, hogy a nemzeti szabályozók a, a szerződéseket, a konkrét szerződéseket értékelni tudják, és a tényleges gazdasági fejlődés szolgálatába állítsák. Az átfogó megközelítés egy biztonsági mechanizmus kíván lenni. Végül pedig, hogyha megnézzük a kiegészítő szolgáltatások energiákkal kapcsolatos tesztet. Itt mindenek előtt a nem pénzügyi szektor, az energiaszektor játékosait veszük figyelembe. Azt gondolom, hogy itt óvatosnak kell lennünk. Mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy a közvélemény előtt folyó vita rossz irányba halad, hiszen <clears throat> nem pénzügyi szolgáltatók számára MIFID engedélyt kívánunk bevezetni, de azért az, ez a célja a tesznek önmagában Csökkenteni szeretnénk a kivételeket, hogyha valaki pénzügyi tevékenységet folytat, és ugyanúgy kívánjuk kezelni a nem pénzügyi játékosokat, hiszen ez az egyenlőség elve. Úgy gondoljuk, hogyha egy tesztét hozunk, akkor és hogyha kivételeket alkalmazunk, az komolyan, komolyan aláássa a, az árupiacokat és éppen ezért egy tényleges tesztet akarunk bevezetni, azonban ezt óvatosan és pragmatikusan. Végül pedig három pontot szeretnék felvetni a megfelelő, logáli, a megfelelő jogi alkalmazás <clears throat> eszköz, amit itt alkalmazni szeretnénk, az az RTS. Úgy gondolom, hogy hogyha megfelelő lépéseket teszünk itt meg, akkor hogyha meg, a változtatásra is lehetőség van. Hogyha változtatni akarunk, akkor ezt meg fogjuk tenni, de ehhez szükség van az önök felülvizsgálatára, és örömmel várom az önök reakcióikra, és kíváncsian várom a véleményeiket mindenek előtt a három konkrét témában, amit megemlítettem. Thank you very much, Stephen. Now I give the floor to my... Köszönöm, Stephen. most pedig szót adok. Köszönöm. I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Szeretném még egyszer kiemelni a főbb alapelveket, amelyeket a MIFID-en belül bevezettünk. A technikai standard, standardekről szóló vita ugyanis ezen elvek kontextusában tekintendő. Mind ahogyan tudják, a szóban forgó szabályok a pénzpiacok integritását, ellenálló képességét hivatottak növelni, bizonyos intézkedéseket bevezettünk a piac átláthatóságának növelésére, több területen is, a részvényjelegű és nem részvényjelegű területeken egyaránt. Szerettünk volna ezáltal rendet teremteni ezeken a piacokon, megerősíteni a származtatott értékpapírokra vonatkozó piacokat és egyebeket. Szerettük volna továbbá kibővíteni a beruházási vállalkozások definícióját, ezáltal egyenlő játékszabályokat teremtve mindazok számára, akik azonos szolgáltatásokat kínálnak. Szerettük volna a hitelhez való hozzáférést, illetve forrásokhoz való hozzáférést megerősíteni, megkönnyíteni a KKV-k számára. Szerettünk volna lépést tartani a technológiai haladással is, illetve előrelépésekkel. szankciók harmonizálása is az egyik feladatunk, illetve célkitűzésünk volt, és sorolhatnám még. Miért mondom el mindezt? Azért, mert biztosítani kell, hogy az RTS-ek er és az ITS-ek eleget tegyenek azoknak a feladatoknak, amelyeket lefektettünk, továbbá szükséges a megfelelő jogbiztonság megteremtése és az Európai Bizottság részéről a legfőbb kérdés a technikai sztenderdeket illetőleg, amelyekkel egyébként rendkívül sokat foglalkozunk, illetve ezekkel foglalkozunk a legtöbbet. A kereskedelem, illetve az ügyletek előtt és utáni átláthatóság említendő itt a kereskedelmi ellenőrzés az algoritmikus kereskedés kapcsán, és más egyebek. Fontos, hogy mindez az egyes szintű követelményeknek megfeleljen, ugyanakkor azonban a szélesebb körű szakpolitikai célkitűzése kontextusában is látni kell mindezt, ilyen például a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés elősegítése, továbbá a beruházók védelmének növelése és a pénzügyi stabilitás előmozdítása. Ezért a MIFID 2 a végrehajtási intézkedések révén hatékonyabbá kell, hogy tegye a piacokat, képesebbé, vissza kell állítania a beruházók bizalmát, és ezáltal biztosítani kell a szereplők magas szintű integritását. Mindenek tükrében persze látjuk azt, hogy az ESMA megpróbálja elérni a említett célkitűzéseket, de a megállapodás még nem született meg, és végül a felügyelők tanácsa lesz az, vagy a felügyeleti tanács, amely dönteni fog ebben a kérdésben reagálnék az elhangzottakra, és a korai jogi felülvizsgálatot illetőleg el tudom mondani, hogy az Európai Bizottság jogi szolgálata jelenleg foglalkozik a szöveg minőségével jogi értelemben. A tartalmi kérdésekkel nem foglalkozunk, mert, mint ahogyan elhangzott, az ESMA a végső döntését még nem hozta meg, és az Európai Bizottságnak lesz lehetősége a technikai sztenderdeket módosítani vagy elutasítani, miután az ESMA benyújtotta azokat. Ez a politikai ö, döntés egyelőre még nem született meg. Továbbá szeretném elmondani azt is, hogy az ESMA jó megoldást talált arra a kérésére a parlamentnek, hogy hozzáférjen a parlament a a technikai standard tervezetekhez. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen a bizottságnak, és természetesen mindannyiunk célja az, hogy növekedést teremtsünk Európában, de persze szeretnénk megfelelni a hatályban lévő jogszabályoknak is, ennek is teljes mértékben eleget kell tenni. Most pedig Markus Ferbernek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen a két bevezetőt. Néhány alapvető megjegyzésem lenne, harmad sorban találkozunk, harmad ízben találkozunk itt a MIFID és a MIFIR hez tartozó végrehajtási jogi aktusokat megtárgyalva. Sokáig kellett várnunk arra, hogy megkapjuk a konkrét javaslatokat, és itt most nem csak arról van szó, hogy hogyan is néz ki a jogalap, hanem egyszerűen arról van szó, hogy hogyan működünk együtt egymással. A legutóbb megkapott szövegek a tavaly év decemberéből származnak, gondolom, hogy azóta azért történt egyes más. Néhány nappal ezelőtt kaptunk egy 27 oldalas munkadokumentumot. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a konzultációs dokumentum több mint 500 oldalas volt, és volt két függeléke is. Összességében majdnem ezer oldalról beszélünk, úgyhogy egy kicsit nehéz ilyen körülmények között dolgozni. Hogyha először van itt egy 1600 oldalas szöveg, és aztán egy fél év elteltével az ember többszöri kérés után 27 oldalas munkadokumentumot kap készhez. Szerettem volna érzékeltetni, hogy ez számunkra probléma. Stephen Mayornak köszönöm szépen azt, amit elmondott, köszönöm a világos állásfoglalást. Többször is beszéltünk arról, hogy amikor a technikai sztenderdeket kell kiigazítani, akkor azt a megfelelő eljárás keretében kell megtenni, nem pedig kérdések, válaszok révén, illetve más például az ESMA honlapján megjelentetett nyilatkozatok révén a parlament és a tanács jogait igenis tiszteletben kell tartani. Biztosíthatom önöket a felől, hogy mi mindenképpen gondoskodunk arról, hogy ezek a, ezeket a jogokat betartsák. Először is szeretném elmondani azt, és már a múltkor is érzékeltettem ezt, nem vagyok nagy barátja annak a megközelítésnek, amelyet az ESMA választott, ugyanis a 40-50 százalékos korlát sem a likvid, sem az illikvid piacoknak nem kedvez. Az új javaslatban most különböző időszakokra vonatkozó a különbségtétel szerepel. Emellett az új javaslat bizonyos időszakokra nézve más küszöbértéket határoz meg, ez önmagában üdvözlendő, de nem tisztázza a kérdést, hogy hogy a korábban javasoltak észszerűek-e, és továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy végül a lehető legrosszabb forgatókönyv következik be, nevezetesen nem sikerül a likvid piacokon a rossz ösztönzőket megszüntetni, másrésztről pedig az illikvid piacokat teljesen működés képtelenné tesszük. Ezért nem gondolom, hogy ez a megközelítés jó lenne, ugyanakkor félek attól is, hogy hézagok keletkeznek a szabályozásban, Mit teszünk akkor például, hogy a különböző tagállamokban, különböző piacokon, különböző árukkal kereskednek, és mindeközben más és más szabályok érvényesülnek. Ez pontosan ellentmond annak, amit mi jogalkotóként el szeretnénk élni, érni. Hogyan lehet ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok esetében a különböző szerződéseket kezelni? Van-e erre vonatkozólag egyfajta mechanizmus a javaslatban? És hogyan lehet biztosítani azt, hogy az ESMA definíciója a szerződésekre vonatkozólag megakadályozza, hogy a határértékeket megkerüljék. Az Európai Parlamentnek ez egy nagyon fontos kérdés, továbbra is nagyon elégedetlenek vagyunk ezzel kapcsolatban. Továbbá, fontos kérdés, hogy kinek van szüksége MIFID engedélyre, és kinek nincs. Elengedhetetlen, illetve nem elfogadható az, hogy nagyon szigorú szabályokat állítsunk fel például a tőzsdékkel kapcsolatosan, miközben lesz már egy olyan ágazat, ahol ezt nem tesszük meg. A melléktevékenységre vonatkozó kivétel opcióját tudatosan teremtettük meg, most már csak azt kell tisztázni, hogy ez a kivétel mikor érvényesülhet és mikor nem. Az ESMA tett bizonyos javaslatokat erre vonatkozóan, egy 5%-os küszöböt határozott meg határértékként, azonban nem láttunk semmiféle számadatokat, amelyek ezt alátámasztották volna. Most az ez nagy egészen új rendszer dolgozott ki, ismét csak egy két elemből álló kritériumrendszer határozott meg az ESMA, a kereskedelmi tevékenységre vonatkozólag. Szeretném tudni, hogy ez a fajta rendszerváltás miért következett be, miért nem finomítottak egyszerűen a, a küszöbértékeken, úgy, ahogyan arról a legutóbb beszéltünk, miért javasoltak egy egészen új rendszert, és érdekelne az, hogy ez az egyes szinttel hogyan egyeztethető össze, hiszen itt csak a kereskedelmi tevékenységet vesszük figyelembe, viszont a vállalkozás egyéb tevékenységét nem, és ehhez hozzájön az, hogy nincsenek megbízható adatok a piac nagyságára vonatkozólag illetve a piaci részesedés kritériumát így nem igazán lehet ellenőrizni, hogyan biztosítható az, hogy az ilyen jellegű adatok a MIFID 2 hatályba lépésekor rendelkezésre állnak. Egy következő pont, amelyre szeretnék kitérni, a likviditási szabályok. Először is üdvözlöm, hogy az elmúlt hónapok során sok minden történt, egy olyan dinamikus megközelítés érvényesült, amely képes a piaci folyamatok leképezésére, ezt észszerűnek tartom, de egy ilyen dinamikus megközelítés alkalmával azért felvetődik, hogy az Európai Parlament jogosítványai hogyan juthatnak érvényre. úgy gondolom, hogy az egyes eszközök alapján kellene eljárni, ez az úgynevezett instrument by instrument approach, szerintem ez nem ad akkora teret a hibáknak, és azt is szeretném elmondani, hogy tekintettel a kereskedelmi volumenre vonatkozó viszonylag ala, alacsony küszöbb értékekre megtörténhet az, hogy a nem likvid eszközök a likvid kategóriába kerülnek, felmerül tehát a kérdés, hogy a határértékek nem túl alacsonyak-e. Az utolsó előtti pont a hozzáférés. Attól tartok, hogy a nettingre vonatkozó javaslatok, illetve a nettósítási jogokra vonatkozó javaslat sem megfelelő aggályra ad alapot. Az egyes szintű megállapodás kimondja, hogy a nettósítás gazdasági értelemben vett azonos értékű részvények, illetve értékpapírok esetében csak kivétel lehet. Az egyenértékűséget az egyes pénzügyi eszközöket vizsgálva kell megállapítani, és nem annak alapján, hogy vajon ezek az eszközök ugyanabba a csoportba sorolhatók-e, ez utóbbi megközelítés szerintem nem felel meg az egyes szintű szabályoknak, és így módon nem tudjuk konkrétan megállapítani egy-egy egy-egy eszköz kockázati szintjét. Továbbá ezáltal az sem biztosítható, hogy a kockázatokat ne lehessen kijátszani. És még egy utolsó dolog, az ESMA a szabályozási technikai standardekben előírja azt, hogy hogy az árváltozás esetében legyenek bizonyos szabályok, így döntöttünk az egyes szinten. Bizonyos paraméterek alapján kell meghatározni az egyes eszközökre vonatkozóan bizonyos értékeket, ez az értéke, ezek az értékek változhatnak az idő során. Az eredeti decemberi javaslathoz képest nem változott az utóbbi időben egyelőre semmi. Ön is említette, és én is többször mondtam, hogy kaptunk visszajelzést arra vonatkozólag, hogy az ESMA megközelítése ezen a területen nem alkalmas minden eh, eszközre vonatkozólag és minden piac, pénzpiacra vonatkozólag, Például a hibrid kereskedelmi rendszerek esetében nagyon nagy a végrehajtás nehézsége. A kisebb pénzpiacok, illetve tőzsdék Európában problémákkal küzdködhetnek ennek végrehajtása során. Érdekelne, hogy erről mit gondol. Köszönöm. For your more questions. Köszönöm szépen a rövid kérdéseket. Annelis parancsolj. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek, mert nagyon kollaboratív, együttműködő módon közelítették meg a munkát, úgyhogy nagyon örülünk. Köszönjük a bizottságnak is, hogy képviselőt küldött erre az ülésre, és hogy folyamatosan együttműködnek velünk. A MIFID-ről és a MIFIR-ről már nagyon sok szó esett az elmúlt üléseken, de még mindig maradt két olyan terület, ahol vannak kérdéseim. Gondolom, hogy senki nem fog meglepődni, hogy a derivatívákról és az átláthatóságról van szó. Először is nézzük a derivatívákat és az ezzel kapcsolatos rendszert. Mint ahogy Ferber úr az előadó is elmondta, ez az árucikkekre vonatkozó derivatívák kérdése a MIFID-nek az egyik legnagyobb sikere. Az irányelvnek igazából az volt a lényege, hogy a felháborító spekulációt megállítsa az élelmiszer jellegű termékekre vonatkozó derivatívák esetében. A 25%-os limitet állítottuk fel, és utána pedig lehetőséget adtunk arra a nemzeti hatóságoknak, hogy ezt esetleg lejjebb vigyék 15-re, amennyiben erre szükség van. Az ezzel kapcsolatos aggályokat már felvázoltuk és örülök annak, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de azért nekem megmaradtak az aggájaim. A 25%-os adata kapcsolatban, hogyha megnézzük az Egyesült Államokban működő adatokat, akkor azt látjuk, hogy a CFTC az elmúlt év decemberében egy tanulmányt készített el, és ők is megvizsgálták ezt a 25%-ot, és úgy vélték, hogy ez nem megfelelő, és nem biztos, hogy meg tudja oldani a problémákat. A 25%-os limit valószínűleg nem fog megfelelőképpen működni. Tehát a CFTC jelentése ezt az eredményt mondta ki, valamint megnéztük az Egyesült Államokkal működő együttműködéseket. Itt a szójaolajnál például 3% volt ez az adat, tehát egyáltalán meg sem közelítette a 25%-ot. Nagyon fontos az, hogy a legjelentősebb termékeknél a nemzeti hatóságok lejjebb vihetik ezt a küszöbértéket. Franciaországnál például erre szükség is volt. Ugye vannak olyan árucikkek, amelyek esetében Franciaország emelni akarta ezt a százalékos arányt 37 százalékig. Én úgy gondolom, hogy ez már tényleg a legmagasabb százalékos arány, legmagasabb limit, amit csak meg lehetett állapítani. Én továbbra is úgy gondolom, hogy közös, közös adatokkal kellene működnünk, és hogy például 10%-ból kellene, vagy 10%-ról kellene elindulnunk, és utána a nemzeti hatóságoknak lehetőséget kellene adni arra, hogy megemeljék ezt. Az első szinten hét kritériumot alapítottunk meg, amelyet a nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük a határérték kialakításakor, és minden nemzeti hatóságnak ezzel a hét kritériummal kell dolgoznia. A MIFID 2 kettő az árucikkekre vonatkozó derivatívák esetében szeretné megakadályozni a spekulációt, ez volt az egyik alapvető célja. És szeretném teljesen egyértelműen elmondani, hogy itt nem a hedging jellegű tranzakciókról van szó, hanem a spekulációról, a százszerzalékos tökéletes spekulációról. Mint ahogy már elhangzott, ezt a megközelítést nem szabad megváltoztatnunk, és mindenképpen a megfelelő határértékekhez kell tartanunk magunkat. Na most szeretném megkérdezni, hogy az eszmának milyen tények, milyen adatok állnak a rendelkezésére, amelyek alapján szeretné megváltoztatni ezt a határértéket, és hogy milyen új határértékeket javasolnának. És szeretnék még valamivel kapcsolatban hozzászólni, amely szintén nehéz kérdés, ez a kereskedés előtti és utáni átláthatóság, a pre és a post-trade átláthatóság. Én úgy gondolom, hogy a klasszifikációs rendszert sokkal pontosabbá kellene tenni, tudom, hogy erről is esett már szó nem biztos, hogy mindenki egyetért azzal, hogy egy eszközről eszközre változó megközelítést kell alkalmazni, vagy egy átfogó, meg, átfogó megközelítést. Felber úr majd elmondja a véleményét, hogy az eszközről eszközre történő külön eljárás megfelelő én úgy vélem, hogy ez így van, és hogy az újonnan kiadott értékpapírokra ez jól lenne alkalmazható, és azt is el kell érnünk, hogy a nemzeti hatóságokra ne rójunk túlzottan nagy kötelezettségeket, ráadásul még költséghatékonyan is kell működnünk. Szeretném megkérdezni, hogy az EVIA, az e IBIA hatékonyságáról mi a véleményük, hogy ez nem jelente túlzottan nagy adminisztratív terhet, ezeket szeretném még megkérdezni. Beszéltünk a csomagtranszakciókról is, és hogy ezeket elkülönített módon kell kezelni, de azért gondoljunk arra, hogy nem teremtünk-e valamilyen jogi kiskaput, hogyha a csomagtranszakciókat külön vesszük, és hogy akkor az átláthatósági rendszer nem fog-e meggyengülni. A MIFID 2-nek természetesen az volt az alapvető célja, hogy a tőkepiacokat átláthatóbbá tegye. Nyilván mindig gondolkodnunk kell, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozni a likviditást és az átláthatóságot, mindig lesz egyfajta egyensúlytalanság a kettő között, hogy melyikből szeretnénk többet és melyikből szeretnénk kevesebbet. Az én üzenetem az lenne, vagy az én véleményem az, hogy amikor ezeken a viharos vizeken evezünk, akkor inkább a több átláthatóságra szavazunk minden esetben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Teljesen úsztom a kérdéseket. Például, hogy mi az oka egy ilyen küszöbemelésnek, ami nagyon hirtelen azért a az árupiacok esetében. Köszönöm szépen, mondja az szala. Igazából kevés területről szeretnék beszélni. Az előttem szóló két hozzász szólóhoz hasonlóan szerintem nem meglepő. A legutóbbi eszmecsere után, amit az eszmával és a bizottsággal folytatunk az RTS-ek kapcsán, itt természetesen valamennyiünk csúcsán szerepül, hogy számos témát nem úgy oldottak meg, ahogy mi szerettük volna. Legutóbb beszéltünk itt, megkezdődött egy munka, hogy megnézzék a likviditás hiányának kiakulását, Például a likviditás nagyon fontos a kötvénypiacon, és az Egyesült Államok szabályozói agályokat fejezték ki, hogy milyen helyzet alakul ki ebben a kérdésben. Az elmúlt néhány hónapban nagyon komoly likviditás veszteség van a kötvénypiacon, mielőtt és ez a MIFID végrehajtása előtt, tehát vannak aggályunk természetesen, transzparenciát kell létrehozni, ezt belátjuk itt Európában, de mindenképpen a legfontosabb, hogy kormányokat és cégeket akarunk finanszírozni. Tehát az ESMA dokumentumot, amit megkaptunk, és ezt említette Márkusz Förberics, itt azt javas, és tovább a két különböző megközelítést értékelni kívánja, a kofia és az IBI a megközelítést kell látnunk, de sok hónapon keresztül, amit itt elvégeztünk a munkát, társ jogalkotóként. Én szeretnénk megkérni, hogy egy, egy egyes szintű tesztet végezzünk el. Itt a végleges likvid piac és a definíció olyan helyzetet kíván létrehozni, hogy folyamatosan lássuk a szabályokat. Itt egy likvid piac esetében meg kell teremteni a kereskedés lehetőségét. Itt vannak aggályok természetesen. Itt az a javaslat, hogy nézzük meg, milyen előnye van a kofia megközelítésnek. Itt nem fluktuálna a kötvény, még akkor sem, hogyha a likviditása megváltozna idővel. Tehát világosan akarom elmondani, ami engem illet, a kettes szintű teszt, biztosítani akarja, hogyha egy hosszabb fluktuációt látunk, ahogyan ezt éppen látjuk a piacunkon, akkor elég rugalmas rendszert kell alkalmazni, hogy kezeljük ezt a helyzetet. Hogyha erre nem vagyunk képesek, akkor szerintem térjünk vissza a tervezőasztalhoz, és készítsünk egy jobb opciót annak érdekében, hogy teljesítsük az egyes szintű tesztet. A kérdés most az, hogy az államkötvénypiacon hogyan tudunk rendet teremteni, és az előzetes konzultációk eredményeit tudjuk figyelembe venni. Két nem eurozónás és két eurozónán kívüli kötvénypiacot néztünk be, és igazából nem voltam elégedett, hogyha a két milliárdos küszöböt kezdjük el alkalmazni a kötvényekre nézve, ez talán kielgítő választ adna. Például Portugália esetében az piacon, hogyha két milliárdos küszöböt megalapítjuk, akkor a fix ö, ö, kötvények likvidek lennének. Hogyha megnézzük ezeket, hogyha 5 milliárdra növelnénk ezt az összeget, akkor csak 20% a, a kötvényeknek lenne illikvid, és ez nem elegendő szerintem. És azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy ténylegesen meg kell nézni, mit is jelent ez a likviditás. És itt a kötvény kibocsátás idején tudni kell, hogy milyen küszöbökkel dolgozunk, de a, nyilvánvaló, hogy a nyarat fel kell használni arra, hogy egy átláthatóbb rezsimet hozzunk létre, és így határozzuk meg a likviditást, ezt nem szabad ilyen tompa eszközökkel dolgoznunk. Hogyha ez a likviditás 20%-nál kisebb, akkor ez elfogadhatóbb eh, az egyes szint összefüggésében, és eh, egy nagyobb eh, arbitrást tudunk alkalmazni. Vagyis hogyha röviden akarok felvetni egy kérdést, amelyik nem annyira vitatott, egyetértek azokkal a kommentárokkal, amit legutóbb mondtak el a csomagkereskedelemmel kapcsolatban, és a jogi szolgálatnak szeretném javasolni, hogy találjanak megfelelő megoldást. Szeretném egyiket megemlíteni, hogy a piacon megfelelő megállapodásokat lehessen kötni, az fontos. Ez nyilvánvalóan javítana a helyzeten. Az eszmát t szeretném arra felhívni, hogy egyelőre az irányelvben semmi sem szerepel a, a megfelelő hatóságokkal kapcsolatban, akik felelősek egy szabályozott piac esetében. Itt mindenképpen meg kell nézni, hogy ki vehet részt egy ilyen piacon. Azt gondolom, hogy a preambulumban szabályozni kell, hogy egy ilyen megállapodás hogyan szülessen meg túlságosan előíró jellegű az, amit itt alkalmaznak. Azt gondolom, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan tud kivonulni a piacról valaki. És a 17-es cikket is külön meg kell említeni. Ez összhangba kell hozni a, befektető cégek képességével, hogy egy gyakorlatban működessék. Nyilvánvalóan nem prudens dolog, hogy a piacon maradjon valaki, hogyha a saját kockázati menedzsmentjét megsértették, és a posztrét adatok is fontosak. Eh, itt egy eh, tudom, hogy mindig eh, előnyt jelent, hogy európai szinten lehet befektetni, egy csalódott vagyok, hogyha azt látom, hogy azok a standardek, amelyekre most hivatkoznak, azt javasolja látszólag, hogy az adatok ne tudják megadni. Ezért a 11-es, az egyes teszt, az egyes szintű teszt mindenképpen azt irányozná elő, hogy az ESMA létrehozzon egy készletet az ellenőrzésre. Itt a nemzeti hatóságoknak kéne lehetőséget adni. Ezért javaslom, hogy az egyes szintű teszt kapcsán vegyük figyelembe az unbundling lehetőségét is. Mindeddig nem tudtunk egy konszolidált tépet létrehozni. Azt gondolom, hogy megfelelő szűkített formában hozzáférhetővé kell tenni a közvélemény számára a szabályozást, és attól tartok egyébként ugyanolyan problémákat okozunk, mint amilyeneket eddig. Szeretnék egy szétválasztott folyamatot, ami lehetővé a konszolidált tépek létrehozását Európában. Jó, Cora van Juvenhuizen. Thank you, Chair. Uh, I also would uh, like... Köszönöm szépen. Nagyon örülök én is annak, hogy a legnagyobb aggájaimat meg tudjuk vitatni a MIFID 2 szintjével kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani az ESMA képviselőjének, a bizottság képviselőjének, mindenkinek, aki itt van. Köszönöm a nagyon kemény munkát, tudjuk, hogy nagyon nehéz volt ez a munka. Ami a megjegyzéseimet illeti, én is az átláthatóságra szeretnék koncentrálni a nem részvény jellegű piacoknál. Természetesen az átláthatóság rendkívül fontos a nem részvényjellegű piacokon, ugyanis csak úgy működhetnek a nem részvényjellegű piacok, hogyha tudjuk biztosítani, hogy a likviditások nem száradhatnak ki. Ezzel mindenki egyetért. Úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk akkor, amikor kiegészítő átláthatósági szabályokat alkalmazunk, különösen a pre-trade esetekben az eszközökhöz kapcsolódó likviditást a lehetőleg pontosabban kell meghatározni. Örülök annak, hogy az ESMA ebbe az irányba indult el, hogy jobban kellene meghatározni a likvid és az illikvid eszközök arányát. Ami a kötvényeket illeti, itt is komoly előrelépések történtek, hogy hogyan lehet besorolni a kötvényeket a likvid, illetve az illikvid kategóriába mint említettem, mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy nehogy elfogyjanak, kiszáradjanak a likviditások, és hogy mielőtt a valós világba kikerülnének ezek a papírok, ezek megfelelő biztonságot nyújtsanak. Ehhez a leg, lehető legpontosabb adatokra van szükségünk, a legpontosabb tesztekre, és a folyamatos felülvizsgálatra és kiigazításra. Az iBuy megközelítés, mint ahogy Annelize és Markus is elmondták, ez megfelelő megközelítés, és valóban ezt kell alkalmaznunk, akkor, hogyha az eredeti számításokat megfelelő adatokra tudjuk alapozni, és különösen a korporát kötvények esetében megfelelően periódikus ellenőrzést tudunk biztosítani. Ezt nagyon fontosnak tartom, a hamis pozitívumok ezt elkerülése véget. Egyébként pedig szeretném elmondani, hogy az al csoportoknál újabb kritériumokkal kellene kiegészíteni a számításokat a napi tranzakciók száma és a napi tranzakciók értékén túl. A kamatszvapok tekintetében megmaradtak az aggájaink, az aggájaim az ebben a kritériumban használt százalékos adatokkal, határértékekkel kapcsolatban. Az átláthatóságot mindenképpen javítani kell, és ezt folyamatosan kell bevezetni. A prepaid waiver az első évben, tehát 2017-ben nem lesznek még meg a megfelelő adataink amikor 2017-ben elindulnak majd a post-trade vizsgálatok, akkor ugye az első post-trade ellenőrzés a 2018-as évre vonatkozik, tehát a rendszernek az első évében, a 2017-es évben egy konzervatívabb megközelítést alkalmaznak, de csak az első évben, amikor a pre-trade waiverökről van szó de ez csak az első évre vonatkozik. Az átláthatóságot én is fontosnak tartom, és a zárt rendszerekre szükség van. Úgy gondoljuk, hogy az átláthatóságnál az értéket kellene figyelembe venni, az általános értéket minden egyes tranzakció esetében. Szeretném megkérdezni az ESMA véleményét az ilyen jellegű rendszerek átláthatósági követelményeinek kapcsán. És van még egy aggályunk a csomagtranzakciók tekintetében, az imént már többen hozzászóltak ezzel kapcsolatban. Itt különösen a jogi akadályokra szeretnék utalni a pre-trade waiverek esetében Ezeket a tranzakciókat, a csomagtranzakciókat mindenképpen külön kell kezelnünk, de szeretném megkérdezni az ESZMÁ-nak is ez-e a véleménye, és amennyiben igen, akkor nincsenek-e itt jogi akadályok. Végezetül pedig szeretnék még egy fontos kérdést felvetni az élelmiszer vagy általában az árukra vonatkozó derivatívák esetét. Nem tudom, hogy nem kellene-e más definícióval dolgoznunk, pontosítanunk a definíciót, és megnéznünk ezt a piacot, amelyen igazából elég kevés szereplő mozog. Az új szerződésekre vonatkozó fix küszöb érték véleményem szerint nem megfelelő, és a tranzakciókat nem segíti elő. Ezek voltak egyelőre a megjegyzéseim és aggájaim. Köszönöm, Fabio de Masi. Köszönöm szépen, hogyha az eszmával ilyen jó időket töltünk, akkor úgy érzem, hogy haladunk, de mm, úgy tűnik, hogy én újra csak ismétlem magam, mert helyben járok időnként, de bizonyos megkérdőjelezhet módszert látok az eszmánál, ami a jelenlegi javaslatot illeti. A áru derivatívákkal kapcsolatban az elmúlt hónapokban több Többen jeleztek itt a képviselők közül, erre nem reagáltak igazán, sőt egyre lazábbak lettek a szabályok, még a korábbi ESMA dokumentumokhoz képest is. Azt gondolom, hogy amennyire ezt fel lehetett higítani a Mifidet, ez már aggodalomra ad okot, ami pedig a lényeget illeti, az ESMA javaslatok eh, nem érik el az egyes szintű követelményeket. Itt a küszöb esetében itt a, mit a nemzeti hatóságoknak kell alkalmazniuk, plusz-minusz 15%-ot jelenek ez. Igenis sorzításokhoz vezethetnek, ez túlságosan eh, eh, kemény. Uh, és bizonyos szabályokat be kellene tartani. Itt a legtöbb áru esetében elmondhatjuk, hogy ez messze a 15% alatt marad, de általában egy számjegyű százalékról beszélünk. Az ESMA most azt javasla, hogy nyitott pozíciókat alakítsanak ki. Itt, itt az széles körben túllépik a határokat, és hogyha a hatás pedig adott esetben az alkalmazandó limitek esetében ö, túlságosan sok mozgást biztosít. Az illikvid és a likvid, bocsánat, a likvid szerződések esetén egy abszolút küszöb alkalmazása nem igazán alkalmas. Itt azt gondolom a nyitott kapatot kéne alkalmazni, végül pedig a gazdaságilag megfelelő szerződések figyelembevétele szükséges, itt kisebb változtatásokra szükség lehet adott esetben. Ami pedig a kiegészítő tevékenységi tesztet illeti, természetesen kivételeket kívánok alkalmazni, hogyha több mint 50% spekulatív a kereskedelemben, itt 20%-ról is beszélünk küszöbként, itt 50%, 50% alatt kell, ha maradnak, akkor még mindig meglehetős rugalmaságot élveznek. Itt az mi fideben az esetben kivételt tud alkalmazni és ami spekulatív kereskedelmet pedig jobban kellene figyelnünk, tehát én ezzel tudok hozzászólni a mai vitához, és remélem, hogy nem kell túlságosan ismételni magamat, nagy örömmel várom a további reakciókat. Köszönöm szépen, Sven Gigold. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék visszatérni Steven Mayer bevezető megjegyzéséhez és a bizottság amit elmondott itt az együttműködésünk fontos, és a kapcsolatunk is fontos, MIFID sztenderek nagyon fontosak, ezért külön figyelünk erre, de amit itt úgy általában vizsgálunk az az, hogy hogyan tudjuk az együttműködést az ESMA és a bizottság és a közöttük folyó együttműködést javítani. Szerintem mit tervezeteket kapunk, tervezetekkel dolgozunk, például hogyha vitát folytatunk a, a BRRD-ről, akkor szeretnénk látni, hogy eredményre jutunk ebből. És úgy gondolom, hogy egy további mi tovább szeretnénk haladni. Másrészt viszont még mindig elfogadhatatlannak tartom azt, hogy kommentárokat adunk, nem kapjuk meg a frissítéseket. Az első tervezetet megkapjuk egy tenderrel kapcsolatban, utána módosítások vannak, aztán egy jogi tisztázási folyamat következik, nem kapjuk meg a frissített szövegeket, annak ellenére, hogy a tagállamok, mert a saját hatóságaikkal benne vannak az eszmában, ők megkapják a hozzáférést a szöveghez, és hogyha aztán elkezdik különböző csoportoknak osztogatni ezt a szöveget, és nekem kell őket megkeresni, hogy én megkapjam a szöveget, ez nem elfogadható és nem méltányos kezelése a parlamentnek, ezt kezelni kell. És hogyha a függetlenségre hivatkozunk, az nem kielégítő indok az egyenlőtlen elbánásra. Azt gondolom, hogyha ez a parlament úgy gondolja, hogy szüksége van rá, akkor a különböző szintű tervezeteket meg kell kapni, és itt nem csak az ESMÁ-ról beszélünk, hanem mind a három rendszer. És az Európai Bizottság is jól lenne, ha visszatérne a demokratikus elvekhez, mert különben abszurd eredmények születnek. Ez az első megjegyzésem volt. A parlament elég erős ahhoz, hogy meghallják a hangját, és hogy biztosítsuk, hogy a jogalkotásban megkapjuk azt a hozzáférést, amire szükségünk van, hogy elvégezzük a munkánkat. Most pedig a konkrét szabályokat illetően a tick size rezsimmel kapcsolatban azt gondolom, hogy elég, viszonylag elégedettek vagyunk ezzel a rezsimmel, csak nem értjük azt, hogy a nem részvény jellegű papírokat miért zárják ki úgy általában. Jobban szeretnénk megérteni az indoklást, a speciális rezsim, az itt az ETF-esek esetében miért van, amit nem értünk, hogy ez hogyan fog működni az ETF rezsimben, hogyha a biztosítékul szolgáló értékpapírok likvidebbek eljárást igényelhetek mások, meg kevesebb, kevesebb, kevésbé likvid eljárást, hogyan tudjuk ezt kezelni Végül pedig egyetértünk abban, hogy itt ez egy tisztességtelen kivétel a systemic internalizer esetében, de mit tudunk tenni annak érdekében, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk, hogyha az első szintű a level van meghatalmazás hiányzik, tehát hogyan tudunk eljutni az egyenlő elbánáshoz ami pedig a áru Hm, árukat illeti, az árupiacokat, azok kezelését illeti. Itt egy sor pontot felvetettek már, nem vagyunk meggyőződve arról, hogyha a megközelítést megváltoztatjuk a, a nyitott az open interest megközelítés irányába. Ez tényleg eh, érde, érdekes lehet, és eh, mert egyre több spekulatív pozíciót nyitnak majd meg az ESMA adott esetben az érvelését, hogy tudná eh, erősíteni egyébként pedig az limitek a 25% lenne itt az alapom, és a margin pedig 15%, vagyis 40 és 10%, ez túlságosan széles a véleményünk szerint. Az ESMA azt tervezi, hogy ezt megváltoztatja ezt a számolási rendszert. Szerintem ezt a, ezt a sávot ezt csökkenteni kellene, mert a küszöb és a sáv valamilyen Eh, jobb keretek közé kell, hogy kerüljön. És eh, el kell, hogy mondjam, mutatis mutandis az a rezsim, amelyeket arra szántak, hogy eh, megfelelően kezelje a kérdést. Itt egy megfelelő számolási módszert kell kialakítani. Az érdekelne, hogy hogyan változtatják meg a rezsimet, miután a metrikát megváltoztatják. Az a, az a limit, amit megállapítottunk, azt top, a spotmont esetében ez még túlságosan magas pillanatnyilag. Az ESMA a esetében azt látjuk, hogy az USA szabályozása szigorúbb, mint amit most terveznek. Itt egy szélesebb sávot szeretnénk alkalmazni a szerződések vonatkozásában a 20%-os küszöbb azt jelenti, hogy magasabb plafont hozunk létre a spotmans esetében, mint a baseline esetében ezért azon a véleményen vagyunk, hogy az összehasonlításokat biztosítani kell, ezért egy harmonizált definícióra van szükség a deliverable supply esetében, mert különben a, a nemzeti hatóságok különböző módon közelíthetik meg a kérdést, más definíciót alkalmazva, ami e, ugyanazon szerz, szerződés esetében különböző limitekhez vezetne, ami a, a, az gazdasági ekvivalencia tesztet illeti, úgy gondoljuk, hogy eh, mm, akkor kezdőnek csak ekvivalensként egy eh, eh, szerződést, hogyha megfelelő fedezetet tudnának hozzárendelni. Más opciót nem terveztek. Ami pedig az open interest kérdését illeti, mit jelent ez valójában? Mi azt kértünk az egy bizonyítékot az ESMA-tól arra, amely támogatja az új rezsimet a Spotmanszal kapcsolatban, hogyha egy ilyen bizonyítékot tudunk kezelni és forgatni, akkor tud erre bizonyítékot adni, vagy tud-e valamilyen számítást nyújtani? Mi azt gondoljuk, hogy az ESMA-nak egy részletesebb iránymutatást kéne összeállítani arra nézve, hogy a hatóságok hogyan tudják figyelembe venni a módszereikben a limitek kalkulációnak egységes értelmezését. Azt gondolom, hogy az ESMA további indikációkat tud biztosítani ebben az ügyben. Legalábbis remélem, hogy megkapjuk az adatokat. Abban bízom, hogy az ESMA és az Európai Bizottság elég bölcsek ahhoz, hogy megértsék. Itt nem egy olyan problémáról van szó, amelyet úgy tudunk megoldani, hogy minden érdekelt, boldog lesz tőle, de a közvelemény számára ez egy nagyon fontos teszt arra nézve, hogy az intézmények, a jogalkotók szándékait tönkreteszik-e az apróbetűs rész alkalmazásával, és ez egy kockázat, ami még növekedhet is, hogy, és ez nem erősíti a bizalmat az egységes piac szabályával szemben. És még a bankok sem indítottak annyi e-mailt mint a választók, tehát igencsak érintve vagyunk, fontosak, hogy választ kapjunk, hogyha nem remélem, hogy ezt szem előtt tudják tartani, hogy ez nekünk, ez egy nagyon fontos kérdés, mert a közvéleményt izgatja az ügy. Köszönöm, Sven. Most pedig megkérdezem, akkor angolul talán mindenkinek egyszerűbb. Az eszmát szeretném megkérni, hogy röviden reagálja. MIFID előadóként hosszabb eh, reakciót szeretnék, de elnökként tudom, hogy egy további fontos témánk is van a napi renden, ezért egy rövid választ kérek. Tehát keressen egy jó kompromisszumot. To uh, find uh, the right balance, although it's not easy. Megpróbálom majd megtalálni a megfelelő egyensúlyt, no, ez nem mindig egyszerű. Sok minden elhangzott ugyanis, és sok javaslat. És itt van az asztalunkon, talán Rodrigo Buenaventura megjegyzésével kezdeném. De még egyszer hangsúlyozom, nagyon örülök annak, hogy hallhattam az európai parlamenti képviselők visszajelzéseit, mindenképpen meg fogjuk azokat osztani a felügyelő tanácssal, annak érdekében, hogy szeptemberben megfelelő döntésre tudjunk jutni. Először is a szolgáltatásokra vonatkozó tesztről beszélnék, illetve arról, hogy miért nem a tőkét alkalmazzuk, mint mutatót, mint a tevékenység mutatóját. Ez utóbbi rendkívül nehéz, hiszen a tőke nem mindig kapcsolódik konkrét tevékenységhez egy-egy szervezeten belül. Ez a teszt nagyon problematikusnak mutatkozott, ezért nem használjuk ezt továbbá, úgy gondoljuk ez összeegyeztethető az egyes szinten, mert ott az áll, hogy a tőke használható, mint mutató, de nem feltétlenül kell azt mutatóként alkalmazni. Másodszorban felmértük, hogy hány vállalatot érintené, ami teszt, érintene amit tesztünk, és hány ilyen vállalkozás kérne majd engedélyt, ezért módosítottuk a százalékos arányok számát, és figyelembe vettük mindeközben azt is, hogy melyek a koncentráltabbak, koncentráltabb piacok, és melyek kevésbé koncentráltak. Látható, hogy bizonyos piacokon több szereplő fordul meg, és van, ahol kevesebb szereplőről beszélünk. Ami a kofiát és az ibiát illeti, több minden elhangzott, szeretném hangsúlyozni, hogy ez egyelőre eszmecserék tárgyát képezi, mindkét opciót a tárgyalóasztalon tartjuk, minden összefügg a kötvények eh, csoportosításával, osztályozásával, annak azzal a kérdéssel is, hogy a szabályozóknak eh, mennyi erőforrást kell egyikre másikra szánniuk hiszen az erőforrások csak korlátozottan állnak manapság rendelkezésre. Továbbá azt is szem előtt kell tartani, hogy egy-egy tesztnek pontosnak kell lennie, a megfelelő adatok mérésére kell alkalmasnak lennie, ez inkább az IBIA irányába mutat, másrésztről azonban szélesebb kritérium arzenára van szükség, és vannak olyan szereplők, akik a rendszer stabilitását hangsúlyozzák. Az IBIA három havonta változni fog, három havonta kell újra és újra felmérni azt, hogy likvid vagy illikvid eszközökről van szó, illetve szereplőkről. Annyit még tisztázásképpen el szeretnék mondani, hogy a kötvények száma, azon kötvények száma, amelyeket likvidnek minősítünk, jóval kevesebb, mint az 50 ezer, mint az 50 ezres szám. Bármilyen tesztet is alkalmazunk, körülbelül 2-3 ezer kötvényt fogunk likvidnek minősíteni. Úgy gondolom, teljesen egyértelmű, hogy az átláthatósági követelményeknek, bizonyos kötvényeknek meg kell felelniük, máskülönben a MIFID 2-nek, illetve a MIFIR-nek nem tudunk megfelelni illetve csak így tudjuk a kötvénypiac átláthatóságát biztosítani. Az átláthatóságnak nyilván, illetve ennek az egész gyakorlatnak az a célja, hogy az átláthatóság növekedjen és jobban működjön a piac, nem pedig az, hogy a likviditás csökkenjen. Figyelembe fogjuk venni az egyéb megjegyzéseket is természetesen, amelyek más témákkal kapcsolatosan hangoztak, hangzottak el, és természetesen Mindenképpen figyelembe kell venni a sáv szélesség kérdését is, ugyanakkor azonban nem szabad az USA-hoz hasonlítani saját magunkat ebben a kérdésben. Úgy tudjuk, hogy körülbelül 30 szerződés érintett az USA-ban, míg EU-s szinten több mint ezerről, vagy akár több ezerről is beszélhetünk, több ezer eszközről, amelyek érintettek ebben a kérdésben. És ez azt is jelenti, hogy ezek az eszközök nagyon sokfélék, és végül is ez nemzeti hatáskörbe is tartozik, nem az ESMA dönt ebben a kérdésben, de mi mindenképpen megpróbáljuk, megpróbálunk majd élni a befolyásolás lehetőségével, hogy a lehető átláthatóban alakuljon az egész. mindenképpen biztosítani szeretnénk azt, hogy itt egy megfelelő egyensúlyt teremtsünk. Továbbá azt gondolom, Ami a csomagtranzakciókat illeti, úgy gondoljuk, hogy gondok adódhatnak a megoldás keresése folyamán továbbra is jogi szempontból vizsgáljuk a kérdést, vizsgáljuk azt, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezünk ezen a területen, de továbbra is tisztában vagyunk azzal, hogy itt egy konkrét rendszer bevezetésére lenne igény, de még egyszer mondom, itt hatáskörbeli gondok mutatkoznak. Ami az adatokat illeti, mindenképpen egy kérelemre van szükség, vagy kérésre, adatkérésre. Nem feltétlenül egy szabályozó szerv kérésére van szükség, bárki, aki kéri ezeket az adatokat, neki ezt, nekik ezt rendelkezésre kell bocsátani végül. Ami a folyamatokat illeti, Szeretném még egyszer hangsúlyozni, a lehető legátláthatóbb, lát, átláthatóban kívánunk működni. Több mint 1500 oldalnyi dokumentumot tettünk közé, ahogyan az elnök el is mondta. Több mint 800 érdekelt fél reagált a felvetéseinkre. A mait beleszámítva összesen hat találkozónk van, illetve lesz a tárgyalócsoporttal és az Econnal, és nagyon gyümölcsöző kétoldalú tárgyalásokat is folytattunk sokakkal. Amikor a technikai standardek megosztását illeti, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a szabályoknak, hatályban lévő szabályoknak megfelelően járunk el, szívesen rendelkezésre bocsátjuk a vonatkozó információkat. Úgy gondoljuk, hogy a technikai standardek esetében a, rendelkezés, a rendeletnek megfelelően kell eljárni, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a decemberben és januárban közzétett verzió a tükrözi a legutóbbi, a dolgok legutóbbi állását, azóta a e, vezetőség nem dolgozott ki újabb tervezetet, és mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelenlegi eszmecseréket, illetve tárgyalásokat, azok eredményét eljuttassuk a szakbizottságnak. Bonaventura úr szeretne valamit hozzátenni? Just very briefly, uh, on a couple of points and maybe... Egészen röviden, néhány dologra kitérnék, kitérnék, és aztán majd talán négy szem közt tisztázhatjuk a nyitott kérdéseket. Többen is rákérdeztek a tick size rezsimre. Hangsúlyozni szeretném, hogy az ETD-kre korlátozzuk ezt, és azokra a részvényekre, amelyek a leglikvidebb osztályba sorolandóak. De úgy gondoljuk, hogy itt talán más megoldást is lehet találni. Volt aztán egy kérdés arra vonatkozólag, hogy a vállalkozásokat, vállalatokat kötelezni kell-e bizonyos feltételek betartására, Nincs itt semmiféle kötelezettség, de ösztönzőket az egyelőre csak ösztönzőket tartalmaz a jelenlegi rendszer. És több kérdés is felmerült, Gigold úr kérdezett rá a tick size rezsémre szintén, és felvetett, hogy ezt a rendszert miért nem terjesztettük ki az összes részvényre. Prioritásokat kellett meghatároznunk az erőforrásaink felhasználásában, rendkívül sok intézkedést kell foganatosítanunk, sok mindennel kell foglalkoznunk, és a nem részvény jellegű ö, értékpapírok elektronikus kereskedelme egyelőre még nem nyert annyira tért, hogy érdemes lett volna ezekre is kiterjeszteni a rendszert, de gondolkozunk ezen, ahogyan majd a kettes szinttel kapcsolatos munka során tovább haladunk és továbbra is dolgozunk a definíción arra vonatkozólag, hogy a számítások milyen módon történjenek, azért, hogy ne legyenek különbségek a nemzeti módszerekhez képest. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Bonaventura úrnak. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság szeretne valamit még hozzáfűzni, nem? Jó. Nagyon szépen köszönöm, és aztán ősszel, illetve a nyári szünet után amikor meg lesznek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a standardek, akkor kezdődik meg valójában a mandátumunk, és akkor majd újra rátérünk a nyitott kérdésekre. A MIFID-del foglalkozó tárgyalási csoport jelen pillanatban egy levélen dolgozik az eszmának, felvetve azokat a főbb kérdéseket, amelyek mindannyiunkat érdekelnek, amelyekkel foglalkozunk, Talán sikerül végül majd bizonyos dolgokon változtatni közösen. Köszönöm szépen, most a második kérdésre térünk rá, a BRRD-re. Két konkrét intézkedést azonosítottunk, amelyről beszélnünk kell. Az egyik a technikai standard tervezetek, A hitelezői feltőkésítésre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatosan, és másodszorban pedig azon technikai standardekről lesz szó, amelyekkel meghatározható az úgynevezett MREL. Üdvözlöm Mark Adamset, aki az ABAS Resolution Unit-től érkezett hozzánk valamint itt van egy további szakértő is, és mindkettőjüket megkérném, hogy tartsák meg bevezetőjüket. Ki szeretné kezdeni? Commission, please, Frederick. start, Mr. Chairman. Thank you very much. Uh, we know the back Elnök úr, köszönöm szépen. Mindennyian ismerjük a kontextust, azt, hogy a bankokat hogyan lehet helyreállítani, szanálni, azt, hogy ezeknek a bankoknak a szanálását hogyan kell megoldani, hogy mi történik a hitelezőkkel és mi történik az adófizetőkkel. Először is az irányelv átültetése nem elfogadható, nem kielégíthető. 11 formális levelet írtunk a tagállamoknak a rossz átültetés miatt. Az ECOFI minisztereknek is elmondtuk ezeket az aggályokat. Tehát az irányelv átültetése egy dolog, az operalizáció a másik, négy jogi alapon felhatalmazáson alapuló jogi aktusunk van, négy végrehajtási intézkedésünk, és 16 RTS-ünk. Valami előrehaladás már történt, mert rendszeresen találkoztunk az előadóval és az árnyék előadókkal, és volt ekon ülés is. Két olyan pont van, ami nagyon komoly problémát jelent. Az egyik a contractual bail-in, a szerződéses hitelezői feltőké, feltőkésítés, ez elég szörnyen hangzik, de valójában ez egy nagyon egyszerű folyamat a BRRD-n belül. Megegyeztünk abban, hogy széles hatályt fogunk alkalmazni, a lehető legszélesebb hatályt, mert mindannyian úgy gondoljuk, hogy a bankok kapacitását a lehető legjobban meg kell őrizni, és abban is megegyeztünk, döntöttünk a trialógusban, hogy az irányelvvel kapcsolatban nem lesznek kivételek, és az EBA-nak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a DRTS-ekkel er meghatározza további bail lehetőségeket. Az EBA a megfelelő óvatossági szinten működik, elvégeztek egy nyilvános konzultációt is, ez egy, ennek az eredményei egyébként hozzáférhetőek is. Az ágazat képviselői szerettek volna kizárni további lehetőségeket, mint a derivatívákat, és hogyha jól értettük, akkor az EBA nagyon szigorúan értelmezi a saját mandátumát a BRRD alatt az újabb technikai sztenderdek meghatározásával kapcsolatban tehát ezeket a specifikus szerződéseket nem szeretnénk kizárni, és a szerződésekbe be kell venni a hitelezői feltőkesítésre vonatkozó záradékot. Az EBA megfelelő metódussal, megfelelő módszerrel dolgozott, és el is készültek ebben a pontban a következtetések. A következő pontra térnék át. Hát, hogyha valaki nem szereti a rövidítéseket az én vagyok, hát az Emrelt sem kedvelem, tele vagyunk itt rövidítésekkel, de hát sokszor a teljes név kimondhatatlan és megmagyarázhatatlan, úgyhogy maradjunk mégiscsak annál, hogy Emrel. Először is megegyeztünk abban, hogy a bankoknak egy sokkal nagyobb emrelre, egy sokkal nagyobb pufferzónára van szükségük, hogy megoldódjanak a problémák. Természetesen több más kritériumban is megegyeztünk, például abban, hogy esetről esetre bankról bankra kell megállapítani az emrelt. Harmadsorban pedig megegyeztünk abban, hogy a szanálási hatóságok, amikor megállapítják az emrelt egy adott bank esetében, akkor az egész bank lehetőségeit meg kell vizsgálnia a feltőkésítési lehetőségekben, és azok a technikai standardek, amik lehetővé teszik a feltőkésítést, a, az adott bank esetében kerülnek majd megállapításra. Van itt egy jogi megfogalmazásbeli kérdés is a technikai standardekkel kapcsolatban, és itt óvatosságra intenék. Megegyeztünk a trialógus során abban, hogyha harmonizált emrellel dolgozunk, akkor ez nem biztos, hogy jó eredményre vezet, tehát nem a harmonizáció a fő cél. A technikai standardeknél és általánosságban a BRRD-nél nem kell különbséget tenni a rendszer szinten fontos, illetve a rendszer szinten nem fontos bankok között. A trialógusban, tehát a trialógus folyamán ebben egyeztünk meg, és úgy gondolom, hogy ez az a két téma, ahol még némi finom, finom hangolásra van szükség az EBA-s szöveghez képest, és akkor itt abba is hagynám. Köszönöm. Uh, I. Köszönöm szépen. Ezem szorot kérdezem. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszélhessek az, az BRRD végrehajtásáról szólva csak röviden. Itt egy néhány új feladatot fogalmaztak meg nekünk, például a szanálás területén és a helyreállítás területén. Úgy, mint egy 40 mandátumot adunk ki technikai szentedekre, iránymutatásokra. Az Európai Bizottság igyekszik ellátni a feladatát, és természetesen az szanálási bizottságot kívánok létrehozni, ő felügyeli a munkánkat a bizottság részéről. Azt gondolom, hogy teljes mértékben igyekszünk átláthatóan működni. A határidőket illetően, hogy a hatálybelépés után két hónapról beszélünk, július harmadikán egy meglehetősen nagy csomagot állítottunk össze a technikai standardikkal kapcsolatban, ez a tervezet, amely megszületett itt a felülvizsgálathoz, amit a tanács és a parlament végez. Csak hogy röviden összefoglaljam, mi is szerepel ebben a csomagban. Két fontos technikai standard egészen konkrétan a mai napra, a mai rendre. Az például itt, hogy a a szanálás hogyan működik, hogyan tudjuk megtervezni a helyreállítást a szanálást kisebb intézetek esetében, aztán a támogatásokat hogyan lehet szabályozni itt vannak már korábbi szabályozások, amelyek már megszülettek a tervezés során, és erre vonatkozóan megvannak a szükséges útmutatások is, amelyeket megterveztünk. Ez szerepel a napi renden egy fontos része a mi munkánknak, hogy a szanálási bizottságok hogyan is működnek. Itt biztosítani kell azt, hogy hatékonyak és hitelesek az eszközeik, és globális szinten is meg tudják védeni a munkáikat, hiszen itt egy komoly támogatásról van szóval itt a végrehajtási fáradozásokra, erőfeszítésekre is szükség van. A mi célunk az, hogy ebbaként hogy egy megfelelő módon az egész Európai Unióban átfogóan lássuk el megfelelő szabályokkal a hatóságokat ha most megnézzük a konkrét vonásokat, a konkrétumokat, az MRL e például, itt a megfelelő kapacitást kell biztosítani a hatóságoknak, hogy a kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni, és Ugyanez vonatkozik a szervezetekre, és aztán a pénzügyi instabilitás, a közpénzek felhasználásai természetesen nem erről szükség van, hogy stabil legyen, amely meg tudja védeni ezeket a, az eredményeket. Itt feltétlenül nem tudunk egy végleges e, egyértelmű előírást megfogalmazni, itt esetről esetre biztosítani kell az ellenőrzést, az MRL-nek elég jónak kell lenni ahhoz, hogy eleget tegyünk a szanálásnak. Az ebbe a feladat az, hogy specifikáljuk a kritériumokat ebben az összefüggésben, és ezt konzisztens módon kell megtenni. Egy néhány pontot szeretnék kiragadni az általános megközelítésünkből ez elősorangú prioritás az, hogy egyértelmű kapcsolatot teremtsünk az MRL és a veszteségek abszorpciója között. Itt azt gondolom, itt ez egy fontos cél, és világos keretet kell létrehozni a konzultációk számára a szanálási bizottságok és a bankfelügyelők között, erre feltétlenül szükség van így működhet a BRRD. Aztán a, a szanálási terv végrehajtása fontos dolog, megfelelő likviditást kell biztosítani, újra kell tökésíteni, fel kell tökésíteni a bankokat, és itt a szanálási hatása, hatóságoknak megvan a maguk feladata, hogy vizsgálják a veszteséget, és hogyan tudjak tovább élni a szanálás után. Ezeket össze kell vonni. Itt az MRL szintjét ki kell igazítani a szanálási terv értelmében, hogy ez lehetővé válják, és a lehetőleg egyszerűbb szanálást kell biztosítani. Ez természetesen nem olyan egyszerű, egy sor felelősségről beszélünk, és hiszen a feltökésítés, a hitelezői feltökésítés is nagyon fontos, hogy elérjük a 8%-ot, és más témákat is fel kell vetni még, amelyek szerepet játszanak itt, a, hogyan kezeljük az, azokat a kritériumokat, amelyeket a level van teszt tartalmaz, és egy sor javításra van szükség a szövegben. Azt gondolom, hogy az előbbiekben meglehetősen jó összefoglalót hallottunk a standardekkel kapcsolatban és a szanálási, illetve a feltökisítési kérdéseket itt megfelelően kell kezelni, hatékonyan tudjuk ezt képviselni. Az Egyesült Államokban például a Dodd-Frank törvény tartalmaz kötelező előírásokat, de természetesen gondoskodik arról is, hogy a mi prioritásaink megfelelően figyelembevételre kerüljenek. Most pedig szívesen megadom a lehetőséget a kérdésekre. A tolmácsokat 10 plusz 10 percre kértük, remélem ez elegendő lesz, megadom a szót Gunnar Höckmarknak, az előadónak. Uh, uh, Nagyon szépen köszönjük az előadásokat, rendkívül átfogóak voltak, ami az új jogszabályozást életi. Reméljük lesz lehetőség megvitatni ezeket a kérdéseket az Európai Bizottsággal, még mielőtt bemutatná a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Így tudjuk biztosítani azt, hogy az EBRD szabályozás és a télek között összhang legyen. Mi úgy gondoljuk, nagyon fontos, az eddigi alapelveket betartani a feltőkisítés kapcsán, és természetesen nyomon fogjuk követni, hogy ez így van-e. Egy általánosabb kérdést is felvetnék. Ez a különböző sztenderdeket és iránymutatásokat illeti, illetve helyreállítási, szanálási terveket, csoportos pénzügyi támogatást és hasonlókat, valamint a feltőkésítés mikéntjét úgy tudom, hogy az Európai Bizottság mindezeket a kérdéseket egy csomagba akarja foglalni. Ez még fontosabbá teszi azt, hogy legyen elég időnk ezeket átnézni, megfontolni, és a tárgyaló csoport, csoport, csapattal meg tudjuk vitatni azt, hogy mi elfogadható nem. Hiszen kevésbé lenne szerencsés, hogyha egy nagyobb csomagra kell nemet mondanunk, csak azért, mert a csomagnak egy vagy két eleme nem támogatható a részünkről. Várom az egyeztetéseket a tartalmi kérdésekről is a nyári szünet után, ugye amely hamarosan kitör, majd remélhetőleg lehetőség nyílik erre. Remélem, hogy sikerül továbbra is tartani az összhangot a level 1 vagy level 1 szabályozással. Eliza Ferreira a következő, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm szépen azt, amit elmondtak nekünk. Elnézést kérek, egy kicsit elkéstem, és azért nem hallottam a bizottság teljes előadását. Elnézést kérek, hogyha olyasmit kérdezek, amire már megadták lényegében a választ. Az első kérdésem a jól ismert problémára vonatkozik, a Tilek és Emrel közötti különbségek összeegyeztethetőségére. A hatály kérdésen a minimum követelmények követelménye, minimum követelmények kérdése és hasonlók. Jó lenne, hogyha részletesebben tudna beszélni arról, hogy a már meglévő szabályokkal hogyan kívánják ezt összhangba hozni, és ehhez kapcsolódik a következő is. Hogyan tekintenek arra megoldási ö, opcióra, amelyet néhány tagállam már alkalmaz? A hitelviszony megtestesítő fedezetlen eszközök kapcsán. Ezt egy mindenki számára elfogadható megoldásnak tartják? Továbbá, hogyan gondolkodnak arról a mozgástérről, amely még létezik az illetékes hatóságokon belül, ami a különböző meglévő szabályokat illeti. Hiszen, hogyha azonos a kockázat szintje, akkor az emrelt kellene alkalmazni minden esetben, és végül az emrát úgy kellene felállítani, létrehozni, hogy ezáltal elkerüljük a DGS hozzájárulását, mert hogyha egy intézmény elbukik, mégpedig egy rendszer szintű válság következményeképpen, akkor a DGS-ek nagyon hasznosak lennének Hogyan lehetne elkerülni azt, hogy a helyzet irányíthatatlanná váljon? És hogyan lehet a bankunió harmadik pillérét megvalósítani különböző szakaszokban? És még egy dolog, a jövő héten többen is az USA-ba utazunk, Nagyon fontos, hogy az Atlanti óceán két partján ugyanazon az úton haladjunk. Ön mit gondol, a delegációnak milyen kérdéseket kellene felvetnie az USA belé tárgyaló partnereink felé? Melyek az aggályos pontok? Köszönöm. Köszönjük szépen Elizának, most pedig Beatrix von Storch kapja meg a szót az ECR részéről. Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány megjegyzésem. Az 55-össel és a 45-össel kapcsolatosan, ami az RTS-t illeti, az 55-ös bekezdés, cikk első bekezdése szerint a BRD meghatározza a tagállamok számára, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek azért, hogy az érintett eszközök a megfelelő szabályozás alá essenek. Ez azzal jár, hogy egészen különböző felelősségvállalásra van szükség. Elméletileg minden kötelezettség a Bailey rezsim alá tartozik, de elképzelhető, hogy vannak olyan kötelezettségek, amelyek az üzleti tevékenység számára elengedhetetlenek, csak nagyon ritkán válnak a Bailey tárgyává. Történhet ez például azért, mert meg kívánnak akadályozni, megkívánják akadályozni, hogy tovább gyűrűzzön egy-egy probléma, vagy akár másokból is. A gyakorlati nehézségekről szeretnék szót ejteni, amelyekben az intézmények ütköznek, hogyha az 55-ös cikket és az abban foglalt javaslatot megvalósítják. Ugyanis a kötelezettségek dokumentumok nélkül születhettek, visszahívhatatlanok lehetnek, illetve le, előfordul, hogy nem lehet róluk újra tárgyalni. Tehát adódhatnak jogi és gyakorlati áthidalhatatlan akadályok. Milyen szerződések, illetve milyen kötelezettségek azok, amelyeket tekintve a jog és gyakorlati problémákat kivételként lehetnek kezelni, és milyen harmadik országokból származnak ezek, ami pedig a 48-as cikket illeti, illetve az arra vonatkozó javaslatot az ötös bekezdésnél érdekelne, ahol a szisztemikus kockázatokról van szó. Itt az áll, hogy a szisztem, illetve a rendszer számára fontos, rendszer szinten fontos intézmények esetében van egy 5%-os, illetve bocsánat, 8%-os határérték, nem lehet az, hogy ez pont azt eredményezi, hogy a rendszer számára releváns intézmények nem tudják majd használni a mentésre vonatkozó segítségnyújtást. nincs -e itt egy ellentmondás? Hiszen lehet, hogy pont azok nem tudják majd hasznosítani az alapadta lehetőségeket, amelyek a finanszírozás fő részét adják. Lehet, hogy végül az adófizető számára épp hogy megnövekszik a kockázat, miközben ez nem lenne kívánatos. Köszönöm. Köszönjük szépen! Sem a liberálisoktól, sem a gue nincs itt senki, sem a zöldektől. van. Filip helyett, igen. Yes, I'm speaking. Igen, Philip Lambert helyett beszélek. Ő már szerencsés, és elment üdülni. Egy néhány rövid kommentárom van az RTS-ekkel kapcsolatban, a minimális követelmények a szavatoló tőke esetében felvetlek egy kérdést. Az első kérdés számomra az, hogy van-e itt rugalmasság abban az összegben, amit az mrl biztosítani kell, itt ugye több mint, vagy kevesebb, mint 8%-ról beszélünk a szavatölötökénél. Hogyan tudják akkor ezt felhasználni, ezt a pénzt? Ez az alapvető kérdés. Itt nem szükséges-e biztosítani ezt, hogy a rugalmasság elvezet egy olyan helyzetbe, hogy a 8%-nál kisebb a feltőkítés, feltőkésítése, ezt hogyan tudják biztosítani? A második kérdés, a hatodik cikkben az szerepel, hogy amit be kell fizetni egy DGS-be, az DGS hozzájárul a potenciális bailouthoz, mentéshez, vagy szerkezetváltáshoz az egyes szint értelmében. De itt figyelembe vették, figyelembe kivények venni a csökkentést, ami nem látható az, el, az level van alatt, az első szint alatt. A kérdésem az, hogy nem vezette ez rossz ösztönzőköz olyan értelemben, hogy vannak intézmények, amelyek egy kölcsönösségi rendszerben működnek, abban bíznak meg, és nem azt biztosítják, hogy megfelelő mennyiségű szavatolatők állja rendelkezésre itt a biztosítani kellene, hogy minden egyes banknak a megfelelő ösztönzője legyen arra, hogy biztosítsák a struktúrájukban, hogy elegendő mennyiségű tők álljon rendelkezésre a feltökésítéshez. Aztán egy kicsit meg vagyok lepve, és ez egy kicsit hasonló, mint az RTS esetében, hogy van lehetőség arra, hogy eltérjenek a 8%-os szabálytól a szanálási tervben. Mi történik akkor, hogyha alapvetően a szanálási tervben az a feltételezés alakul ki, vagy abból indulnak ki, hogy a pénzt nem használják fel, és ilyen körülmények között a 8%-os minimális szabály elkerülhető. De mi történne akkor, hogyha valamilyen módon ö, szükségesé válik felhasználni ezt, a, felhasználni ezt a finanszírozást a szanálás során. Tehát a kérdés végül is ugyanaz, van-e tényleges garancia, megvan-e tényleg a 8%-os tőke a feltőkésítéshez, és a másik pedig, hogy van jó ösztönző, hogyha diszkántokat, kivételeket adnak a hozzájárulások alól. Most pedig megnyitom a lehetőséget a többiek előtt Borkár Pálckért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csak röviden fogok reagálni az MRL témájára, és még hozzá a technikai szabályozási sztenderdeknél még mindig az szerepel az emedel kapcsán, hogy a tőke pufferbe beszámítják a az előző adatokat, és ez nem felel meg annak, hogy egyenlő esélyeket hozzunk létre. Hogyha a tőkepuffert itt figyelembe tudjuk venni, akkor ez jelentős nemzeti különbségeket okozhat, ugyanis ezt a puffert a nemzeti hatóságok állapítják meg. Ehhez jön még, hogy a tilak előírások a globális szisztematikus rendszerek esetében egy kivételt lehet alkalmazni, az FSP értelmében a puffer követelmények az MR kvótához számolandók hozzá, és nem magában a kvótában szerepelnének. Ezért a kérdésem az, abban az összefüggésben, hogy itt nem kívánják meg a puffer bevonását az MRL-be, de a kérdés az, hogy az európai bankok számára a követelmények ténylegesen ugyanazok-e, van éppen azért, hogyha Tillakot már a nagy globális bankok átvették, hogyan lehet biztosítani azt, hogy egy európai globális szisztema rendszer szempontjából fontos bank szigorúbb követelményeket kell, hogy teljesítse, mint egy hazai banka, és itt adott esetben át kellett dolgozni a szabályokat, a tagállamok közötti különbségeket nem kellene még eh, nagyobbá tenni. Az utolsó pont pedig az, hogy a technikai szabályozási sztenderdek eh, eh, nagyobb rugalmasságot tartalmaznak a hatóság számára, sőt többet, mint amire adott esetben az MRL összeg meghatározása egy működő Bélinhez, feltökésítéshez megfelelő standardekre van szükség, és ne adjuk túl sok rugalmasságot a nemzeti hatóságoknak. Ebben az összefüggésben azt szeretném megtudni a bizottságtól, hogy ők hogyan látják a szanálás lehetőségét, például, hogyha bail-in pénznek akkor kevesebb, 8% áll rendelkezésre. Edem úrhoz fordulok egy rövid válasz érdekében, de tartsa szem előtt, hogy három percig maradt a tolmácsoktól. Ha Patrick is én be tudjuk fejezni három perc alatt, hát megpróbáljuk. Néhány kérdés merült föl a télekkel való összeegyeztethetőségről. A mi célunk a technikai standardek megfogalmazásakor, lefektetésekor az volt, hogy biztosítsuk, hogy ne hozzunk létre újabb akadályokat, Úgy gondoljuk, hogy Összességében a BR, BRRD-s keret és a télák összességében összeegyeztethető, megpróbáltuk azokon a helyeken megteremteni az áthidaló megoldásokat, ahol voltak gondok, vannak bizonyos különbségek, ilyen például a pufferek kezelése a télákon belül, ez egy kicsit máshogy néz ki, mint a level 1 szöveges megoldás. Ugyanakkor azonban a hatóságok számára megpróbáltunk egy megfelelő lehetőséget biztosítani. Másodszorban Bálc úr kérdezte, hogy a számításainkat hogyan végeztük, és hogyan kívánunk a tagállamok között illetve a különböző tagállamok számára egyenlő esélyeket biztosítani. Megvizsgáltuk azt, hogy szanálás után egy-egy bank esetében visszaállítható-e a bizalom. Felmerült, hogy esetleg a globális értelemben illetve a globális értelemben rendszer szinten fontos bankok esetében gondok adódhatnak. Ezek esetében megpróbáltuk a megfelelő módszertant alkalmazni. Ami a hierarchia kérdését illeti, illetve az alárendeltséget, nagyon örülünk annak, hogy a tagállamok előrelépést tettek az akadályok lebondásában, ami a szanálhatóságot illeti. Nagyon örülünk ennek, mint ahogyan mondtam, jó, hogy vannak javaslatok erre vonatkozólag. Lehet, hogy az Európai Bizottság majd jobban, vagy részletesebben be tud számolni arról a közös munkáról, amelyel megkívánjuk vizsgálni, hogy határon átnyúló problémák adódhatnak-e, és hogy ezek milyenek, ha léteznek. Aztán a tilek és az emrel máshogy kezelik a különböző alárendelt eszközöket. Az emrel 7000 bankra vonatkozik, ezért itt a szanáló hatóságoknak eseti alapon kell eljárniuk. Végül, ami az Emrelt illeti, és Gigold úr felvetését, az irányelven hat kötelező feltétel fogalmazódik meg a szanálást, illetően szanálóhatóságnak ezeket alkalmazniuk kell. Nagyon szigorú korlátok vonatkoznak erre, és a DGS ebben az esetben nagyobb hozzájárulással nem élhet, mint amennyit az inszolvencia esetén elveszít. Nagyon fontos, hogy a szanálóhatóságnak legyen egyfajta módszertan arra vonatkozólag, hogy hogyan méri fel az általános kockázatot, de részletes módon egyelőre még nem specifikáltuk ezt a módszertan, talán majd a jövőben. Ami az 55-ös cikket illeti, és az abban lefektetett standardeket, a feltételek végrehajthatóságának gyakorlati jellege, életszerűsége, nos, először is úgy tudjuk ezt kezelni, hogy hogyha a harmadik országbeli joggal nem egyeztethető össze ez a szöveg, akkor az egyfajta akadályt jelenteni. A bankoknak ebben az esetben szanáló hatóságnak kellene javaslatot tenniük arra, hogy hogyan kívánják kezelni a problémát, és ez prioritást jelentene a többi feladathoz képest egyelőre. Még nagyon sok a tisztázatlan kérdés ezzel kapcsolatosan. Másodszorban sokkal egyszerűbb a dokumentálás, illetve dokumentáció során megmutatkozó problémákat megoldani, hogy az összes EU-s intézmény és bank számára kívánatos, hogy ezt egységes módon kezeljük, hiszen ez rendkívül módon leegyszerűsíti ezt a problémát. Azt hiszem, ezek voltak a legfontosabbak, de remélem, de hogyha kihagytam valamit, akkor kérem emlékeztessenek most.